Okay, everybody, could we start to settle down? Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és kérem a sajtó munkatársait, hogy hagyják szabadon a terem első részét. Ha gondolják, hangosabban is el tudom ezt ismételni. Arra kérek mindenkit, hogy foglaljanak, foglaljanak helyet, rendezzük sorainkat, elkezdenénk a mai meghallgatást. Hogyha ilyen sok kamera, fényképezőgép van a terem elében, nem tudjuk elkezdeni a meghallgatást. Kérem a képviselőket, hogy foglaljanak gyorsan helyet, hiszen már így is 10-15 perc kérd, késésben vagyunk, úgyhogy ennyivel is lesz hosszabb a mai meghallgatás, hiszen Ekon szakbizottságnak is ugyanúgy meg kell adni a három órás lehetőséget. Üdvözlöm a biztos jelöltet, Almunia urat. Almunia urat már mindannyian jól ismerjük. A biztos jelölt már írásbeli válaszokat adott a kérdőívre, ezeket eljuttattuk az összes hivatalos nyelven a képviselőkhöz. A, a biztos jelöltet általános felkészültsége, európai elkötelezettsége, személyes függetlensége, a tárca ismerete és kommunikációs ismeretei alapján fogjuk megítélni. Mindenkit arra kérek, hogy maradjon csöndben, mert nem mindenki ismeri ezeket a feltételeket. Ugyanolyan módon zajlik a meghallgatás minden biztos esetében, egy 10 perces, maximum 10 perces megnyitóval, vagy megnyitó beszéddel kezdjük ezt a meghallgatást, Almunia úr tartja ezt, utána pedig a képviselők tesznek fel kérdéseket frakcióként. Az első kérdéskör után, ugye ezeket az ECON szakbizottság fogja, a gazdasági szakbizottság fogja feltenni, utána a szállítási szakbizottság tesz fel kérdéseket, próbáltuk a meghallgatás elejére tenni a transport szakbizottság kérdéseit, hogy ne kelljen végigülni az egész meghallgatást, utána pedig folytatódnak a gazdasági szakbizottság kérdései. itt emlékeztetnék arra, hogy maximum egy percben lehet föltenni a kérdéseket, a biztos jelölt két percben válaszol ezekre, nem enged, nem, nincs lehetőség arra, hogy több kérdést tegyenek fel utána pedig kiegészítő kérdést is föl lehet tenni, tehát új téma nem merülhet itt föl, hiszen e, ezekre a kiegészítő kérdésekre már csak egy perces válaszban válaszolhat a biztos jelölt. Fentartom magamnak a jogot, hogy bizonyos kérdéseket nem engedézek. Kérem, hogy ne beszéljenek túl gyorsan. Mielőtt átadnám a szót a biztos jelöltnek, néhány észrevételem lenne. Almunia úr, a gazdasági szakbizottság nagyra értékeli azt, hogy nyitott és átlátható módon kíván együtt működni a szakbizottsággal. Rendkívül fontos az, hogy jogalkotási, pre, jogalkotási és nem jogalkotási dokumentumokat mi hamarabb elküldjön a parlamentnek, akár már vázlatos formában, tervezett formában, ezáltal talán gyorsítja a munkánkat. Azt kérjük, hogy küldj el azokat, amiket kérünk, azokat a dokumentumokat, de jó lenne, hogyha önkéntesen ön is elküldeni azokat a dokumentumokat, amelyekről nekünk nincs tudomásunk. A pénzügyi válság alatt a illetékes biztosok, pénzügyi piacakért gazdaságért felelős biztosok nagyon komoly, egy, ö, szoros együttműködésben dolgoztak. A gazdasági szakbizottság mint három területen felelős, illetékes, ezért is nagyon fontos, hogy velünk is egyez, egyeztessenek. Örülnénk annak, hogyha a gazdasági szakbizottságot is belevonná ebbe a tárcaközi fórumba. Írásos válaszaiban említette, hogy a bizottság intézményi háttere rendkívül fontos, és rendkívül fontos az, hogy átlátható legyen ez a rendszer, ugyanakkor nem, te, nem, nem minden bizonyal jól felismerhető, átlátható ez a rendszer. Ezért fontos az, hogy már nagyon korán Jobban követhetőek legyenek a garanciák, azért, ezzel szembesültek a képviselők. Ezért aztán kérem, hogy vegye tudomásul, hogy ez gond a képviselőknek, ez nehezíti munkánkat. Néha többre is szükségünk van, többre is igényt tartunk, mint egyszerű nyilatkozatokra kérem, hogy egy adott ponton tudassa ezekre a kérdésekre a válaszát. Köszönöm szépen, most pedig átadom a biztos jelöltnek a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, Körülbelül 5 évvel ezelőtt, azt hiszem egyébként ez is 2004. októberében volt egészen pontosan, ugyanezen bizottság előtt jelentem meg egy hasonló eljárás keretében, és akkor elmondtam Európa barát meggyőződéseimet, illetve azt, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy folytathatom munkámat a bizottság tagjaként, azt néhány hónappal előtte kezdtem meg 2004 áprilisában, és most pedig megint csak 100%-ban el tudom ismételni ugyanazt, amit akkor mondtam. Körülbelül 6 éve vagyok már az Európai Bizottság tagja, nagy megelégedésemre szolgált, nagy örömömre, például, hogy az európai integrációs folyamatnak egy új szakaszába érhettünk most a Lisszaboni szerződés érvénybelépésével. Az európai integrációnak egy új projektje amely véleményem szerint a békéhez járul hozzá, hogy kialakuljon egy szolidaritási térség itt az Európai Unióban, illetve egy szociális piacgazdaság, amely hatékonyságot és egyenlőséget biztosít a polgároknak. Biztosként az előző mandátumomban már megerősítettem azt, hogy egységesebb Európára törekszem, egy olyan világban, amely egyre globálisabb, és természetesen aláírom, csatlakozom ahhoz az Európai Unióhoz, amely arra törekszik, hogy az 500 millió polgárának a vágyait teljesítse. Ebben az időszakban 2004-től 2010-ig megpróbáltam koherens lenni ezzel az ideológiával kapcsolatban, illetve a bizottság kötelezettségvállalásainak igyekeztem megfelelni. Ezzel a szakbizottsággal, illetve az Európai Parlament plenáris ülésével nagyon konstruktív és gyümölcsöző párbeszédet folytathattam. Az új időszakban ugyanez lesz a hozzáállásom. Tehát a parlament és a bizottság között igyekszem az együttműködésre törekedni, hiszen ez egy alapvető fontosságú elem ahhoz, hogy az Európai Unió az összes potenciáját ki tudja aknázni. Több millió ember maradt munkanélkül a válság következtében, nagyon sok közülük fiatal. És hozzá szeretném tenni, hogy az Európai Unió segítségének köszönhetően, illetve az intézmények hatásköreinek köszönhetően lehetséges javítani az egyes tagok azon képességét, hogy ezekre a kihívásokra, a válságra válaszolhassanak, reagálhassanak. Tehát egy koordinált válságmegoldó stratégiára van szükség. Ez nagyon fontos lépés ahhoz, hogy a növekedéshez hozzájáruljunk, illetve az európai integrációs projektet közelebb vegyük a polgárokhoz. A válság szükségessé teszi, hogy a globális kormányzást újra fogalmazzuk. Ez egy jó lehetőség arra is, hogy az unió politikáinak külső dimenzióját megerősítsük. Ezért tehát a bizottság tagjai, hasonlóan a parlament a tanács tagjaihoz nagy felelősséggel rendelkezünk az elkövetkezendő években. Tudatában vagyok ennek, és vállalom ezeket a felelősségeket megújult energiáimmal, illetve optimizmussal, derülátással. Ugyanis úgy gondolom, hogy az EU rendelkezik a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy ezen kihívásokkal szembenézzen. Köszönhető ez annak elsősorban egy olyan közösségi módszernek, amely nagyon értékesnek bizonyult, és ez pedig megerősödik az új szerződés érvénybelépésével. Új tárcámban versenyügyi biztosként ugyanez lesz a prioritásom, mint előző mandátumomban hogy arra törekedjek, hogy megerősödve lépjön ki Európa ebből a válságból, kiegyensúlyozottabb legyen, fenntartható növekedésre van szükség, illetve több jobb munkahelyre. A versenypolitika a belső piachoz és az euróhoz hasonlóan kulcsfontosságú szerepet játszik ebben az esetben. A szerződésnek megfelelően a versenypolitika egy különösen fontos eszköz annak érdekében, hogy az Európai Unió a globális szintéren hatékonyan versenyezhessen. Meg kell nézni persze, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ehhez. A vállalatok sikeresebbek lehetnek oly módon, hogy beruházhassanak, innov- innovációt hajthassanak végre, és munkahelyeket teremthessenek itt a belső piacon. Jobb versenyt kell tehát biztosítani, illetve egy jobban működő piacot. A polgárok szempontjából nagyon fontos ez, akik egyébként fogyasztók is, a több verseny azt jelenti, hogy több lehetőségük van a cikkek és szolgáltatások között választani, alacsonyabb árat kaphatnak ezekért. Ezzel a perspektívával szeretném biztosítani önöket afelől, hogy nagyon szigorúan figyelemmel fogom kísérni a versenyügyi szabályok betartását. A védelmi, a védelmi jogok tiszteletben tartását is szem előtt fogom tartani, illetve a gazdaság és a polgárok érdekeit. A versenypolitika igazságos lesz, határozott és pártatlan nem fogunk egyedi érdekekre összpontosítani, és nem szeretnénk biztosítani a kivételezett elbánást egyesekkel szemben. A kartellek ellen szeretnénk küzdeni, amely egyébként a versenyszabályok egyik legsúlyosabb megsértési formája. És szeretném, hogyha azok a vállalatok, amelyek domináns pozícióban vannak, ne élhessenek vissza ezzel a pozícióval. Úgy gondolom, hogy az ellenőrzés teszi lehetővé, hogy a domináns pozíciókat megszüntessük. Jelen pillanatban szabályaink megfelelően működnek, ez lehetővé teszi, hogy a vállalatok megfelelő méretben működhessenek, és ne sértsék meg az Európai Unió piacának versenyszabályait. Előrejelezhetőségre, világosságra van szükség. Így tudunk hatékonyan küzdeni a versenyellenes tevékenységgel szemben. Azonban nyilván még mindig van mi javítani. Például a közeljövőben a vertikális megállapodásokat fogjuk elfogadni a beszállítók és gyártók között, főként az elektronikus kereskedelemre gondolok ebben az esetben, és az elkövetkezendő hónapokban pedig az autógyártás, illetve a biztosítások szektorával, ágazatával fogunk foglalkozni. Nagyon konkrét szabályokat állapítunk meg ezen ágazatokban, ahol azokra szükség van. És még idén fogjuk a kategória alapján történő mentességeket megvizsgálni horizontális módon. A parlament, a bizottság nagyon fontos munkát végzett azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztók, illetve a vállalatok kártérítést kapjanak a szerződésekben nem tartásáért. Kollektív kompenzációra van lehetőség, illetve lesz lehetőség, de szeretnénk megelőzni a túlzásokat, amelyek a világ más részein jellemzőek figyelembe vesszük a parlament véleményét, még mielőtt konkrét javaslatokat tennénk, és szeretnénk az együttdöntési eljárásban teljes mértékben bevonni a parlamentet. Ami pedig az állami támogatások ellenőrzését illeti, elsősorban a pénzügyi válság és annak következményei lebegnek szemünk előtt. A banki ágazatot nagy mértékben támogatták az államok. A bizottság pedig egy ideiglenes keretet támogatott annak érdekében, hogy a válságból ki lehessen lábalni, azonban ez akár torzulásokhoz is vezethet. Most, ami napirenden van, az az, hogy a bankok szerkezetátalakításon menjenek keresztül, annak érdekében, hogy a reálgazdaságot tudják finanszírozni, és ne legyen szükségük állami támogatásokra. Nyilvánvalóan ezt a stratégiát fokozatosan fogjuk bevezetni, figyelembe kell venni ugyanis a pénzügyi stabilitás kockázatait. A támogatások fokozatos visszavonása után pedig arra törekszünk, hogy a vállalatok számára a bankok megfelelő likviditást biztosíthassanak. A gazdasági helyzet elemzésével a bizottságnak el kell döntenie, hogy hogyan lehet visszalépni ahhoz a helyzethez, amely a válságot előzte meg. És most is elmondhatom, hogy ha nem válnak be, illetve hogyha az előrejelzéseink beválnak, akkor még az idei év vége előtt sikerül visszatérnünk az eredeti helyzethez, a válság előtti helyzethez. Mandátumom során szeretném megnézni, hogy hogyan lehet az állami támogatások ellenőrzésének folyamatát felgyorsítani, elősegíteni például a képzéssel, a munkahelyteremtéssel, környezetvédelemmel, egyéb horizontális célokkal kapcsolatban iránymutatásokat fogadtunk el, Megnézzük, hogy ezeket hogyan lehet majd javítani. Általánosságban pedig a versenypolitika kétség kívül nagyon fontos szerepet játszik majd a 2020-as európai stratégiában, ez váltja fel a Lisszaboni stratégiát. Így módon egy dinamikusabb, tudás alapú gazdaságot hozhatunk létre, fenntartható gazdaságot, amely igazságosabb. A válságból kilépünk, és fokozatosan egy dinamikus gazdaság felé mozdulunk el. Itt a versenypolitikának különösen fontos szerepe lesz ugyanis ez a politika hozzájárul ahhoz, hogy minőségi szolgáltatásokat biztosítsunk elérhető áron, és ez pedig az állampolgárok jólétéhez járul hozzá, illetve életszínvonalának javításához. A 14-es és a 106-os cikk a szerződésből, illetve a 26-os jegyzőkönyv. Is the end? Yes. Well, afterwards I will tell you the other part of this. Akkor úgy tűnik, hogy majd később fogom elmondani a beszédem hátralévő részét, az elnök félbeszakított. With our time, maybe somebody will kindly ask. Elnézést, de nagyon szigorúan kell bánnunk az, kell bánnunk az idővel, talán később lehetősége lesz ezt a eh, mondanóját befejezni. Most az EKON szakbizottság, a gazdasági szakbizottság eh, képviselői tesznek fel kérdéseket. Az első kérdés feltevője Gózész úr. Minister désigné, permettez-moi d'abord de vous souhaiter... Tisztelt biztos jelölt úr, nem tudom, hogy érdemes egyáltalán üdvözölni önt, hiszen olyan sokszor látogatott el hozzánk a gazdasági szakbizottságba, tehát mi is újra alakultunk, úgyhogy üdvözlöm önt. Megköszönöm a világos írásos válaszait. Örülök, hogy ismét láthatom önt, örülök annak, hogy ön a versenyügyi biztos jelölt. A versenypolitika azonban csak eszköz. Nem önmag... A versenypolitika célja, hogy a az európai vállalatok, társaságok lehetőségeit javítsa, javítsa. Ez azt is jelenti például, hogy a pénzügyi terheket valahogyan e- kiegyenlítse, illetve megszabaduljon azoktól a pénzügyi terhektől, amelyek nem, érdek, nem a gazdaság érdekét képviselik. A két kérdésem van, az egyik a kollektív jogorvoslásról, a második pedig a verseny politikai szabályok megszegésével kapcsolatos szankciókat. Az egyik erre vonatkozó, tehát a kis és középvállalkozásra vonatkozó szabályzást újra változtatják, vagy megváltoztatják, átdolgozzák ezzel kapcsolatban, hogyan fog válaszolni, hogyan fog, mi a véleménye? Válasz. Nos, a versenypolitika rendkívül fontos eszköze annak, hogy céljainkat meg tudjuk valósítani. Ami a kollektív jogorvoslatot illeti, nos ez egy valós probléma, és mindenképpen foglalkoznunk kell vele. Az áldozatokat valahogyan az áldozatok kárjait valahogyan enyhíteni kell. Talán újabb kollektív módozatokat is találhatunk erre a kárenyhítésre. De az első feladat talán az lenne, hogy különböző folyamatokat valahogyan koordinálni tudjuk a versenypolitikában és más ágazatokban a kollektív jogorvoslat érdekében. Hát az űrzavart kéne megszüntetni. Aztán az is nagyon komoly feladat lenne, hogy a különböző országokban tapasztalható class action nál kezdjünk valamit. önöknek a parlamentben, illetve nekünknek is el kell ezen gondolkodni. Ez a gondolkodási folyamat folytatódik az elkövetkezendő hónapokban, és nagyon örülök annak, hogy erre a kérdésre az együttdöntési eljárás vonatkozik. Még egy dolgot hadd mondjak, elfelejtettem a másik kérdésre válaszolni. Azok, akik a versenypolitika, versenypolitikát megszerették akasztani, meg szeretnék akadályozni, nos, ezeket valahogyan szankcionálni kell. Nem szabad azt engednünk, hogy a különböző vállalkozások versenypolitika ellenes öm, módon lépjenek fel. 2006-ban a bizottság meghatározta a különböző bírságok mértékét, azt hiszem, hogy ez, ezek eléggé diszuazívak. Elnök asszony, akkor még egyszer megismételném ezt a kérdést. Vannak a déliek, az északiak, én egy kicsit déli vagyok, úgyhogy nagyon meg tudom érteni a biztos urat, tehát szeretném elismételni a kérdést, hogy ő tudjon rá válaszolni. Válasz, ahogyan az előbbiekben már mondtam, a szankciók szintje véleményem szerint megfelel annak az elrettentésnek, amelyet szeretnénk bevezetni ebben az esetben. Természetesen vannak olyan bírálatok, amelyek azt mondják, hogy a KKV-k számára a KKV-k nagyon kevés lehetőséggel rendelkeznek, illetve nagy így módon tehát a szankciók sokkal mélyebben érintik őket, mint egy nagy csoportot. Ezt persze a továbbiakban is vizsgáljuk majd. De annyit elmondhatok, hogy az Európai Bizottság által kiszabott büntetések összege körülbelül 50 50 esetben szabott ki a bizottság büntetést, és ez pedig összesen körülbelül 10%-ot tesz ki, ez a maximum egyébként, amit el lehet érni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most akkor a szociáldemokrata frakció következik, és Sánchez Presedo úr parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök asszony, én magam is szeretném üdvözölni a biztos jelölt urat, boldog új évet kívánok neki, és azt szeretném mondani, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem kell bemutatkozó kártyát leadnia, hiszen az elmúlt öt évben megmutatta nekünk, hogy mennyire hozzáértő és mennyire kész az együttműködésre szakbizottságunk, még az előző hatáskörében is, most pedig versenyügyi biztosként, biztos jelöltként és alelnök jelöltként van itt. A válság időszakában a verseny egy olyan globalizációban zajlik, amely egyre inkább több pólusú. Én Dolor elnök úr azon megjegyzésevel egyetértek, hogy a prioritás az vállalatok közötti együttműködésen alapul, illetve a polgárok közötti szolidaritáson. A lehető legjobb juttatásokat kell itt megvalósítani annak érdekében, hogy ebből a polgárok hasznot húzhassanak. Ezért nagyon nagy örömmel hallottam, hogy olyan Európa barát nyilatkozatot tett. Szerettem volna egy kérdést feltenni ezen kívül, ami a társ jogalkotást illeti, szeretném kérdezni, hogy a horizontális megközelítést hogyan kívánja megvalósítani a kollégáinak hatáskörével együtt. Válasz, köszönöm szépen kedves megjegyzéseit, Sánchez Presedo úr. Természetesen az egész szakbizottság előtt elmondhatom, hogy az együttműködés, a teljes nyitottság a párbeszédre, illetve az eszmecsere ezzel a szakbizottsággal ugyanúgy érvényben lesz, ahogyan az elmúlt öt évben, és remélem javítom is ezt az elkövetkezendő években. Jacques Delors meg meghatározásával teljesen egyetértek a versenypolitika meghatározásával, ami pedig a kollektív jogorvoslati lehetőségeket illeti. Már elmondtam Gozesz úrnak egyébként, vannak kárpótlások, amelyek a vállalatok által elkövetett hibák miatt következnek be, de vannak más eljárások is. Például olyan fogyasztókat kell kompenzálni, akik hibás vagy mérgező termékek miatt szenvedtek el valamilyen kárt. Természetesen a kollektív kárpótlásra lehetőség van, azonban a nemzeti folyamatokat, eljárásokat kell ebben az esetben koordinálni, és erre az elemre korábban még nem utaltam, be kell vezetni olyan mechanizmusokat, amelyek egy nem ilyen jellegű kárpotláshoz vezetnek hozzá, ugyanis túlzásokba lehetne esni, és e, elkövethetjük ugyanazokat a hibákat, amelyek más országokban bekövetkeztek a kollektív jogorvoslatokra. Kiegészítő kérdés lesz-e, kérdezi az elnök asszony, nem, nagyon szépen köszönöm. Akkor most az ALDE frakcióra fogunk rátérni, és Gulár asszony kapszót parancsoljon. désigné. Jó napot kívánok, biztos jelölt úr! illetve hát biztos úr. Már nagyon jól ismerjük önt. Nagyon komoly tárcát kapott, széles körű a felelőssége. A kartellekkel foglalkozhat majd a jövőben, a fogyasztókat is védheti, a kis és középvállalkozásokat segítheti. A versenypolitika azt gondolom, hogy mindenképpen sikertörténet. Ugyanakkor bizonyos tagállamokban a versenypolitikában testesedik, testesednek meg, vagy teljesednek ki az Európa ellenes érzések. Az állampolgárok persze nem csak fogyasztók, vagy az európai polgárok nem csupán fogyasztók. Erre, kéne, erre oda kéne talán figyelni. Hogyan lehetne visszaadni a versenypolitika dicsfényét? Hogyan lehetne ezt megoldani? Válasz. Nem is tudom. Nem tudom, hogy az európai polgárok úgy gondolják-e, hogy a versenypolitika az ellenségük. Szerintem a kartel helyzetet, vagy a domináns pozícióval való visszaélést nem nézik, nem veszik jó néven a polgárok. Vannak olyan polgárok, akik az, áll, az állami segélynyújtás vagy támogatást sem annyira veszik jó névem. Az emberek nem szeretik, hogyha a piacon valakinek olyan előnye van, amivel mások ellenfelei nem rendelkezhetnek. A kérdés csupán az, hogy hogyan kezeljük ezt. Úgy vélem, hogy először is erét kell szerezni a szerződéseknek, és itt nem csak a Lisszaboni szerződésre gondolok, hanem a római szerződésre és a későbbi szerződésekre is. Ezek a szerződések adják meg a versenypolitika keretét, jogi keretét, ez a világon egyedülálló, de akkor ezeket a szerződéseket, a jogszabályokat mindenképpen meg kell valósítani. Az, embereket tudat, az emberekben tudatosítani kell, hogy mi a jól működő piac előnye. Olyan szabályozásra van szükség, amely a közszolgáltatások, amely a lehető legjobb körülményeket teremti meg a közszolgáltatásoknak, és ahol a lehető legjobban érvényesülnek az állami támogatások. Így magyarázhatjuk el az embereknek azt, hogy bizonyos gazdasági tevékenységeket miért kell ö, támogatni, hiszen ezek közérdekűek. A versenypolitikát mindenképpen el kell magyarázni az embereknek. Ez nincs, ez nem foglalkozik benne a szerződésben, de mégis nagyon fontos ez. Kiegészítő kérdés. Biztos úr, az ön hazája igennel szavazott az alkotmány tervezetre. Az én hazámról ez nem mondható el. Szeretném, hogyha ellátogatna egyszer hozzánk Franciaországba, Azt hiszem, hogy az emberek nagyra tudják értékelni az állami támogatást, ha ez a támogatás munkahelye, munkahelyeket véd meg. Talán jó lenne, hogyha el tudna magyarázni azt, hogy a jövő szempontjából fontosak az állami támogatások. Sokak, ezzel, sokak nem tudnak önnel egyetérteni. Válasz? Valóban. Nagyon nehéz a versenypolitika előnyeit úgy elmagyarázni, hogy felolvassuk a szerződést. Ezért fontos az, hogy jól érveljük a versenypolitika mellett, hogy ezt jól prezentáljuk. azt hiszem, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miért van szükség a pénzügyi fegyelemre, és vannak olyanok, akik erre oda is figyelnek. A legtöbb francia polgárt aggasztja Franciaország külföldi eladósodása. Hogyha elmagyarázzuk az embereknek, hogy mik a jól működő piac előnyei, és miért fontos, hogy a kartellekre lesújtsunk, illetve hogy megszüntessük a domináns pozíciókat, akkor mindenképpen, ha ezt el tudjuk magyarázni, akkor az emberek támogatnak minket. Ugyanakkor fönn kell tartani a közérdekű szolgáltatásokat. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy rövidre kellett zárnom. Most pedig Lambert úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A zöldek nevében én is üdvözlöm a biztos jelölt urat, mindig is lenyűgözött a dialógus minősége, amelyet a parlamenttel folytatott. Nagyon örülök annak, hogy ugyanezt a hagyományt kívánja folytatni. Egy érdekes kérdésem van. Ezzel még eddig nem foglalkoztunk a versenyügy témájában. Ez pedig az adóverseny kérdése. Lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez nem tartozik hozzánk, de ez is lehet igazságtalan verseny, illetve torzíthatja a piacot. Amikor egy tagállam olyan adószabályokat vezet be, amelyek esetleg adóparadicsomhoz vezetnek, és ezáltal cégeket vonz magához, és a szomszédait adóbevételtől adóbevételtől esnek el a szomszédai, akkor ezzel torzítja a piacot. Milyen lépéseket kíván tenni? Köszönöm szépen, Lambert úr. Az én véleményem, ugyanúgy, mint az előző biztos véleménye is az, hogy ellenezzük az adóparadicsomokat. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt két esztendőben, az első 2020-as csúcs találkozó óta, ahol ugye az Európai Unió a bizottsággal karöltve, a bizottsággal megpróbálta fölvenni a harcot az adóparadicsomokkal szemben, és ez a folyamat most már eredményekre vezet adó ügy kérdésében információcserére kerül sor, ezzel kapcsolatban megállapodások születtek az első G20-as találkozó óta. Ez nem volt könnyű ami pedig a jogalkotási keretet illeti, és a versenyt az adóügy területén. Nos, versenyt nem lehet szelektív adó előnyökkel biztosítani. A szerződés is kimondja, hogy a tagállamok szuverenitása az, hogy meghatározzák az adószintet, és természetesen tiszteletben kell tartaniuk az ide vonatkozó irányelveket, például az ÁFA irányelvet. Én egy másik keretet szeretnék látni az adóügy területén, de sajnos ugye a szerződést kell követnünk. Köszönöm szépen, nagyon egyértelmű választ kaptunk, tisztelt elnök asszony, de azt hiszem, hogy rendkívül fontos az állampolgárok számára, az, hogy ahogyan már elhangzott, ha az állampolgárok érdekeit akarjuk védeni, akkor ezt az esetjogot újból meg kell vizsgálnunk, hiszen, hogyha nem ezt tesszük, akkor az állampolgároknak az a benyomásuk lehet, hogy egyre rosszabbak a közszolgálatok, és itt a cégek kerülnek erőténybe. Ni Meg kell néznünk, mondja Almunia úr, hogy mit mond ki az esetjog, hiszen nem lehet az Európai Bíróság döntéseit fölülírni. Se én, se ön nem tehetjük ezt meg. Azonban a válság nagyon sok tagállamot érint, és ennek eredményeképpen az adóügy szabályai is megváltoznak, illetve másképp alakul ki, mint az elmúlt években a közvéleményben is. Azt hiszem, hogy érdemes lesz erről még beszélni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Kejszűnbergi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is üdvözölni önöket, önt, és szeretném örömmel fogadni itt az új pozíciójában. Az állami segélyekre szeretnék rákérdezni, különösen a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó cégekre vonatkozóan. Nagyon sok ország ilyen segélyeket biztosított és most a versenyfőigazgatóság úgy döntött, hogy közbeszól, és ennek a fokozatos visszavonását megpróbálja előirányozni, milyen lépésekre kerülhet sor pontosan, és meg tudunk-e arról győződni, hogy mindenképpen igazságos és objektív helyzet alakul majd ki. Van-e valamilyen standard formula ennek végrehajtására, illetve milyen ütemtervet irányoz elő, ezen kívül kívánja az átláthatóságot biztosítani. Ezen kívül rákérdeznék az, a jövőbeli üzleti modellekre, hogyan alakulnak ez a, ezek a cégek esetében. Köszönöm szépen, bizonyára tudja, hogy a bizottság négy iránymutatást, kommunikációt foglalott el azzal kapcsolatban, hogy a válság alatt vagy után hogyan kell az állami támogatással foglalkozni. Van egy általános jellegű dokumentum, ami a bankszektorral vonatkozik, aztán van egy másik, ami a garanciákat illetett. Összesen négy ilyen van. Ezeket a témaköröket megvitattuk a bizottságon belül is, a parlamenttel is, és bizonyára tudja, hogy a bizottság előző mandátumában az ecofin belül a tagállamokkal milyen kiterjedt vitát folytatunk. A lényeg tehát az lenne, hogy koherensen foglalkozzunk a kétféle határozattal, vagy döntési folyamattal. Először is az a kérdés merült föl, hogy a tagállami szinten elfogadott terveket mennyire támogatjuk, mennyire adunk garanciákat a bankszektor védelmében. A másik dolog pedig, hogy ezeket a horizontális iránymutatásokat használjuk az eltérő tervek esetében. Tehát voltak olyan bankok, amelyeket meg kellett menteni, ezt még 2007-ben kezdtük, akkor történtek az első ilyen mentések, és aztán voltak olyan bankok, amelyek állami támogatásban részesültek. Most döntünk arról, hogy hogyan folytatódnak ezek a programok, esetenként bíráljuk el az ügyeket, tehát eseti elbírálás lesz. Még mindig ö, kockázatos pénzügyi stabilitás szempontjából a helyzet esetenként. És azt gondolom, hogy az egyes ö, bankok elemi támogatásait érdemes így vizsgálni. Ez jó munkamódszer, és az elkövetkezendő hónapokban, idén, az elkövetkezendő években ezt fogjuk megtárgyalni. Bizottságon belül az ECOFIN-en, illetve a parlamenttel is, azzal kapcsolatban, hogy ez a ö, különleges keret mennyire alkalmazható. Elnök félbeszakítja. Elnézést kérek, kiegészítő kérdés. Tudom, hogy az előző tárcájában kialakult önben egy elképzelés arról, hogy milyen pénzügyi intézmények okoznak gondot az egyes, az egyes tagállamokban. Ezzel kapcsolatban mit tesz válasz? Nos, az aggaszt, a mostani tárcámban is, és az előző tárcámban is, hogy az erkölcsi veszélyeket ö, elkerüljük. Tehát aki rosszul teljesít, azt ne ösztönözzük állami támogatással arra, hogy folytassa ezt a fajta tevékenységet. A második dolog az, hogy a, hogy igazságos körülményeket, vagy egyenlő körülményeket biztosítsunk mindenkinek, tehát hogy életképesek legyenek, életképes legyen az üzleti környezet, hogy szolgálja a gazdaságot, hiszen pontosan ez lenne a hatékony pénzügyi ágazat célja, és az is fontos, hogy aki jól teljesít, azt ne büntessük. Akik azt kérték azok tőlünk, akik jól teljesítenek, hogy ne tegyük azt lehetővé, hogy jobb helyzetbe kerüljenek a rosszul teljesítők. Ennek próbálunk eleget tenni, de ez nem könnyű. Mert például az Európai Központi Bank, ez felmerült a legutóbbi ECOFIN ülésen, Nelly Krúznak azt mondta, hogy ö, vigyázni kell ezzel kapcsolatban, mert nagyon magas a kockázati arány. Tehát nem könnyű ez. E- Köszönöm szépen, a Goa következik, és Klüte úr. Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ámónia úr, én egy olyan Európai Uniós tagállamból származom, ahol van egy magánbank ágazat, a takarékpénztárak ágazata a magánbankokon túl. És ezeket pedig számos alkalommal támadta az Európai Bizottság, például megbélyegezték azzal kapcsolatban, hogy tisztességtelen versenyt folytatnak. Azonban ezek a takarékpénztárak eléggé ellenálltak a válságnak, tehát meglehetősen szilárd bankrendszerről van szó. Úgyhogy szeretném tudni, hogy ezekkel a bankokkal kapcsolatban mi a véleménye. Válasz. Klüte úr, én magam is egy olyan országból származom, ahol nagyon sok takarékpénztár van. Egy kisebb ágazat is van egyébként egyes területekben, mégpedig a szövetkezeti bankok ágazata. Én mindig is védtem, és azt is fogom védeni, hogy a pénzintézetek nem jók vagy rosszak, nem, illetve nem a jogi helyzetükből kifolyólag jók vagy rosszak, hanem azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelik, hogyan gazdálkodnak, hogyan adják a kölcsönöket, hogyan vállalnak kockázatokat, és hogyha kockázatot vállalnak, kinek kell azt megfizetnie és most is ez a politikát folytattam, illetve versenyügyi biztosként szintén ezt a politikát folytatom. Kiegészítő kérdés. Ezen bankok szilárdsága abból származik, hogy az adófizető volt maga a kezes, és így módon pedig elsősorban a KKV-k húztak hasznot ebből az ágazatból, ugyanis a nagy bankokban már nem volt lehetőség arra, hogy a kisvállalkozások pénzt kapjanak, úgyhogy ebből az állami bankhálózatból, ettől az állami bankhálózattól nagyon fügtek a KKV-k. Úgyhogy nem tudom, hogy ezeknek a bankoknak a szervezeti rendszerét fönn -e tartani? Válasz. Ami felelősségi körömbe tartozik, az az, hogy a versenyszabályokat fenntartsuk, főként az állami támogatásoknál. Michel Barnierhez hasonlóan, aki az elődön volt, a költségvetési rendeletet figyelembe véve, illetve a felügyeleti szervezetek szabályait figyelembe véve, tehát, hogy tartassuk be ezeket a szabályokat, de mindenkinek be kell tartani ezeket a szabályokat a teljes pénzügyi ágazatban. Nagyon jó példák voltak egyébként, gazdálkodási példák, még a válság alatt is, olyan pénzintézetéknél, amelyek nem bankok, hanem mondjuk szövetkezetek vagy takarékpénztárak, illetve voltak olyan pénzintézetek, ahol nagyon rosszul gazdálkodtak a rendelkezésre álló forrásokkal. Ezekben a takarékpénztárakban, szövetkezetekben, illetve befektetési bankokban, vagy például biztosító társaságokban, az Egyesült Államokban ezek például nagyon jelentős futballcsapatokat támogatnak. És kinek sikerült kimaradni a válságból azoknak, akik jól gazdálkodtak. Elnök, köszönöm szépen, most pedig akkor az EFT következik, és Bloom úr. Uh, sorry to be a little bit parochial. Uh, I've been pressed by some of the... Nagyon lenyűgözött uh, az, amit a brit kollégák mondtak. Valószínűleg uh, itt a a hamis identitásról van szó, de szeretném tisztázni a kérdést, hogyha nem bánják a szocialista munkáspártnak a marxista szárnyához tartozik a -e Spanyolországban, illetve a 96 és a balti, tenge, balti államok függetlenséget harcolta, -e, illetve a kommunista párt koalíciójának részese -e. Yo, yo era miembro del gobierno español. Én a spanyol kormánynak tagja voltam, szocialista kormánynak egyébként. 74 óta vagyok tagja ennek a pártnak. És az a kormány, hogyha a kolkancellárral beszél egyébként, mindig is történelem könyvében szerepeltetheti azt, hogy támogatta végig a német egyesítést, illetve a közép-kelet-európai országok demokratizálódását, ezeknek a nagy része pedig ma már az Európai Unió tagállama. Az integrációt mindig feltétnel nélkül támogattuk, és a következő bővítéseket is támogatni fogjuk. Ami pedig a lehetséges koalíciókat illeti, illetve politikai pártok közötti megállapodásokat, az alapvető értékeink európaiként, szabad demokrata európaiként az az, hogy az emberi jogokat tiszteletbe tartsuk, elkerüljük az erőszakot, és szolidár, szolidárisak legyünk, ezek alapvető értékeink mindannyiunknak. Uh, Kiegészítő kérdés? Thank you so much. Nem kérem, köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, now we move on to the... Köszönöm, mondja az elnök. Hans Peter Martin következik, hogyha itt van. Herr Kommissar, Sie zählen zweifellos zu den Profis und, und bei Ihrer Wiederbeschäftigung. Köszönöm szépen. Biztos úr, ön nagy szaktekintély, és nem kell aggódnunk afelől, hogy ön újra a testület tagja lesz, a kollégium tagja lesz. Hogyha az Európai Parlament bírálhatná egyénileg a biztos jelölteket, és nem pedig testületként, akkor semmi gondunk nem lenne. Jó páran azt mondták, hogy most a Lisszaboni szerződés keretében a tanács részéről mindenféle jelek érkeznek, és ezeket részben támogatja a bizottság is, hogy megpróbálják valahogy az együttdöntési eljárásból kihagyni a parlamentet. Ön látja ezt a veszélyt, és hogyha látja, akkor mit kíván tenni? hogyan próbálja megakadályozni, hogy kizárják a parlamentet? Desde luego, ni personalmente. Természetesen sem személyesen, sem pedig a jelenlegi, illetve jövőbeli bizottság tagjaként nem tudtam semmilyen fenntartást értékelni, illetve olyan taktikákat, amelyek arra vonatkoztak volna, hogy az együtt döntés területét csökkentsék. Sőt, nagyon elégedett vagyok, hogy a Lisszaboni szerződés kibővíti az együtt döntés körét, és ennek a parlamentnek megerősíti a szerepét a jogalkotási munkában. Az egyetlen jogalkotási intézkedés, kezdeményezés, amelyet említhet, nem sok ilyen van egyébként, ez a kollektív kárrendezés kezdeményezése. Azt hiszem, hogy ezt együtt döntésben fogjuk elfogadni, főként tudva, ahogyan valószínűleg ön is tudja, hogy milyen jogalapot lehet erre keresni. Vannak olyan jogalapok, amelyek nem erősítik meg az együtt döntést, de én hiszek az együtt döntésben, és kollégáim is hisznek abban. I have a follow-up question. Van-e utánkövető kérdésem, mondja az elnök? Äh, az elmondottak fényében támogatná azt a gondolatot, mi szerint a parlamenti képviselők hozzászólhatnának a tanácsi munkacsoportok munkájához, illetve a bizottsági ülésekhez, ahogy a tanács is részt vehet itt a mi munkánkban. Si me pregunta por las relaciones entre igen, azt kéri, hogy azt kérdezi, hogy eh, milyen a kapcsolat a parlament és a bizottság között. Nem sokára felfrissítjük a keret megállapodásunkat, és azt gondolom, hogy ezzel javulni fog a keret, a kapcsolatunk szabályozási módja. Szerintem már eddig is elég jók voltak a kapcsolatok, ami egyébként a parlament és a tanács közötti kapcsolatot eh, eh, illeti, hát azt kell mondanom, hogy a tanácshoz kell, hogy forduljanak ebben a nagyon, font, ebben a nagyon fontos kapcsolatban nekem nincsen beleszólás. Okay, thank you very much. Um... Köszönöm szépen, ugye az elnök, és most pedig a közlekedési bizottság tagjai tehetnek föl kérdést, hiszen ez is eh, ehhez a portfólióhoz tartozik majd. Tehát először Marinescu úrnak adom meg a szót. Um, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2010. január 1-től a nemzetközi utas forgalmat liberalizálták, a teherforgalmat, a teherszállítást már, esetében ezt már korábban megtették. A tagállamok tulajdonát képező vállalatok sokszor állami támogatást kapnak. A szállítás ugyanakkor rendkívül fontos szolgáltatás a polgárok számára. Ön hogyan látja ennek a helyzetnek a jövőjét, tehát versenypolitika, illetve állami támogatás szempontjából? Köszönöm. Válasz? Ahogy bizonyára ön is tudja, illetve többiek is nyilván tudják. A tárcák új kiosztásában, amelyről egyébként Bároszor döntött, az állami támogatások elemzése is a, e, e, ide is tartozik, illetve a e, szállítással foglalkozó kollégám is foglalkozik ezzel. Nagyon sok olyan eset lesz majd, amelynél elemeznünk kell az állami támogatásokat, tehát hogy ez milyen gazdasági előnye jár, ezt már az elején bevezetőben is elmondtam. Joggyakorlat szempontjából is vizsgálni kell, hogy ez hogyan alakul, de a Lisszaboni szerződés 14-es cikkében pontosan erről van szó, tehát a ö, személyszállítással, és egy másik cikk is foglalkozik ezzel, úgy tehát a jogalap, ezt mindenképpen elemeznünk kell, ebbe be kell vonni a parlamentet is. Meg kell próbálni a gyakorlatban megvalósítani azt, amit Barozó úr már elmondott politikai iránymutatásaimban, tehát minőségi változásra van szükség. A szállításban ez különösen fontos. Nagyon sok olyan összetevője van a szállítási politikában, ahol nem könnyű döntéshozás. Versenypolitikai szempontból kell ezt elemezni, nem sokára sor kerül erre. Ugyanúgy, ahogy ezt megtettük, olyan szektorokban is, amelyeket már január esélye előtt liberalizáltunk, mint ahogy említette ön, például az utasszállítást. Kiegészítő kérdést? a tömegközlekedésre utalt. Azt hiszem, itt is szabad versenyre lenne szükség. Ugyanakkor még mindig előfordulnak monopól helyzetek. Ott van például Párizsi régió. A francia ö, jogszabályok 80%-os piaci részesedést tesznek lehetővé. Ön szerint egy ilyen monopól helyzet megengedhető? És ha igen, akkor nem lenne szükség a reciprocitási elv alkalmazására? Tehát ez azt jelenteni, hogy más EU-s tagállamokban ezek a monopól helyzetet élvező vállalatok nem kaphatnának támogatást. Ahogy bizonyára tudja, hangzik a válasz, a közérdekű szolgáltatások esetében nagyon óvatosan kell megfogalmazni a véleményeket, tehát minden egyes esetre oda kell figyelni, nem lehet a priori felállítani a kategóriákat, meg kell nézni pontosan a kategóriák határait, mindent kontextussal kell, kontextusban kell látni. Nem szeretnék most erre a konkrét esetre válaszolni, de tudomásul veszem, hogy ez egy probléma eset is lehet, a jövőben bizonyára alkalmunk lesz még arra, hogy ezt részletesen megtárgyaljuk, de most eh, nem szeretnék véleményt nyilvánítani, nem szeretnék itt improvizálni, hiszen eh, részletesen kéne elemezni ezt a konkrét esetet, és természetesen eh, jogi elemzésre is szükség van. De a jövőben nyilván meg tudjuk még tárgyalni ezt a kérdést. Köszönöm szépen, mondja a képviselő. Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig az ECR nevében Van Doren asszony, illetve úr. Spreek namens de transportcommissie. Ik ben eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A közlekedési bizottság nevében szóló, mondja Van Dalen úr. És egy kérdésem lenne az állami támogatásokkal kapcsolatban. A közlekedési főigazgatóságtól átkerült az ön főigazgatóságához az ilyen irányú állami támogatások szabályozása. Az aggályunk az, hogy hogyan tudják majd biztosítani a koordinációt a közlekedési főigazgatósággal. Egészen konkrétan kérdésem a következőre vonatkozik. Mi fog történni például azokkal az állami támogatásokkal, amelyeket a kikötőknek nyújtanak. 2009-ben eh, a bizottság egy gyors választ ígért, 2009-ben jártak le ezek az állami támogatások, és szeretném tudni, hogy mit terveznek ezzel kapcsolatban. Válasz. Kétség kívül nem mondom, hogy túlságosan egyszerű lenne az állami támogatások nyomon követésének áthelyezése az egyik főigazgatóságból a másikba. Azonban az a szolgálat, amely ezen támogatások elemzésével foglalkozik, a közlekedési főigazgatóságnál, illetve foglalkozott, átmegy egész egyszerűen a versenyügyi főigazgatósághoz. Ez tehát nem jelenti azt, hogy a koordináció és az együttműködés a versenyügyi főigazgató, illetve a közlekedési főigazgató között a lehető legtökéletesebb vagy legintenzívebb Az egyéb ágazatoknál például, ahol már vannak ilyen állami támogatások, és vizsgáljuk ezeket, ott is az állami támogatásokért én magam vagyok felelős, tehát ott próbáljuk ezt a kapcsolatot kiépíteni. Van már egy megkezdett munka az iránymutatásokkal kapcsolatban, az elkövetkezendő hónapokban fog ez lezajlani, tehát most már ez a versenyügyi biztos feladata lesz, viszont szorosan együttműködik az illetékes biztosokkal. Egy másik kérdésem is tenne, illetve kiegészítő kérdésem egészen pontosan biztos úr, mikor fog megvalósulni ez a javaslat? Még tavasszal, nyár előtt? A másik kérdésem pedig a közlekedési bizottság egyes képviselői egy kicsit a meglévő versenyt, a különböző vektorok közötti versenyt illetve közlekedési eszköz közötti versenyt, ahol nem, amelyeknek nem kell fizetniük áfát, vannak akiknek kell fizetniük áfát. Tehát mi történik ezekkel a, az üzemanyag adómentességekkel a különböző ágazatokban? biztos jelölt. Nem tudom megmondani konkrétan, hogy ezeket az iránymutatásokat mikor fogjuk elfogadni, ugyanis ez jelen pillanatban még a felelős biztos váltás tárgyát képezi, illetve attól függ, úgyhogy az új bizottság hatalomra jutása, illetve beiktatása önöktől függ, tehát majd akkor tudom megmondani, hogy egészen pontosan mikor fogunk ezzel foglalkozni. Ami pedig az adó témákat illeti, kivéve ha arról van szó, hogy olyan vállalatok ezek, amelyeknél egyenlő elbánásra van szükség. Szerintem ez nem versenypolitikai kérdés, hanem inkább közlekedéspolitikai kérdés, illetve adópolitikai kérdés, és emlékeztetnék arra, hogy az adópolitika nagyon nehéz, nagyon fontos, de nagyon nehéz európai szinten ezt meg határozni, ugyanis e- még mindig egyhangú döntésre van szükség. Az ECOFIN tanácsban például, hát el is mondhatnám, hogy hogyan alakulnak az ilyen jellegű viták, de önök is tudják ezt. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a közlekedési bizottságnak, hogy betartották a felszólalási időt. Most akkor visszatérünk az ECON képviselőkhöz és az alelnök úr García Márgájó úr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos jelölt úr üdvözlöm itt. Ahogyan már bevezetőjében elmondta, a válság során a tagállamoknak különböző intézkedéseket kellett hozniuk, amelyek nyilvánvalóan nagyon drágák voltak a pénzintézetek megmentésének érdekében. Most pedig ki kell lépnünk a válságból, valószínűleg 2010 folyamán ez megvalósul. És szeretném tudni, hogy ön versenyügyi biztosként mit, mit kíván tenni, hogy azért, hogy a pénzintézetek, amelyek állami támogatást kaptak, ne kerüljenek jobb versenyhelyzetbe azoknál, amelyek körültekintően gazdálkodtak. És milyen intézkedéseket kíván elfogadni annak érdekében, hogy a bankok ne folytassanak olyan tevékenységet, amelyek hogy ne számíthassanak arra, hogy az állami támogatásokkal mindig megmentik őket. Válasz, köszönöm szépen. Először is egy pontos, pontosítást szeretnék említeni, ugyanis az állami támogatásoknak nem az egészét fordították a pénzintézetekre, Azért fordították ezeket az összegeket a pénzintézetekre, hogy elkerüljék, hogy a pénzintézetek fizetőképessége csorbát szenvedjen, és hogy a pénzrendszer, a pénzintézetek rendszernek teljessége ne szenvedjen károkat. Egyetértek teljes mértékben azzal, hogy egyenlő elbánást kell biztosítani, egyenlő feltételeket kell biztosítani a piacon az pénzintézeteknek, és ehhez pedig meg kell követelni azoktól, akik támogatásokat kaptak, hogy szerkezetátalakítási terveiket valósítsák meg, annak érdekében, hogy egy megvalósítható üzleti modellt kövessenek hosszú távon, annak érdekében, hogy ezek az intézmények forrásaikkal hozzájárulhassanak ahhoz, hogy társfinanszírozzák ezen támogatások visszafizetését, illetve csökkentsék a támogatások költségeit. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos annak kérdése, hogy a morális kockázatot elkerüljük. Annak érdekében, hogy a pénzintézetek vezetői, felelősei ne térjenek vissza ugyanazokhoz a hibákhoz, hanem szabályozó reformokat vezessenek be, és a parlament is egyébként már nagyon sok ilyen reformot megvitatott. Szükség van arra, hogy megerősítsük a felügyeleti szerveket, erről is beszéltek már itt a parlamentben. és a makroprudenciális felügyeleti szervek részéről is kötelezettségvállalásra van szükség, illetve a prudenciális szabályokon túl, illetve azokon keresztül, és a versenyfelelősök segítségével kerüljük el azokat a gyakorlatokat, amelyek a múltban elvezettek ahhoz a válsághoz, amelynek következményeit most szenvedjük el. Kiegészítő kérdés, igen, köszönöm szépen ezt a pontosítást. Gyakorlatilag az, hogy egy pénzintézet csődben van vagy sem, ezzel kapcsolatban nem folytattunk vitát, de az olasz bank kormányzója részt vett egy találkozón, ahol emlékeztetett arra, hogy mely intézkedések, lépések vezettek a pénzügyi válság kialakulásához, és a kérdésem tulajdonképpen nem is a prudenciális keret, illetve a felül, felügyeleti keret felülvizsgálatára vonatkozik, hanem hogy ezek az állami támogatások ne álljanak rendelkezésre feltétel nélkül minden bank számára akkor is, hogyha azok teljesen hibásan gazdálkodtak. Hát a biblikus utalásokra nem szeretek reagálni, nem az én tárcámhoz tartoznak. De a válság elején válság alatt létrehozott, meghozott döntések átmeneti jellegűek. Nem tudom, hogy ez egy milyen hosszú időszakot jelent. Ez egy nagyon kényes kérdés. Nagyon nehéz ezt meghozni. Könnyű lenne ma azt kijelenteni, hogy x hónap múlva vége a válságnak. De mi lesz vajon a gazdasággal? ezen időszak alatt. A legoptimistább előérezések válnak valóvá, avagy sajnálatos módon a kevésbé optimista előérezések válnak be. Olyan hihetetlenül magas a bizonytalansági, a bizonytalanság, hogy bár javul a helyzet, még mindig nagyon nagy a kockázati tényező a pénzügyi piacon. Tehát nem tudom azt leszögezni, hogy x napig fog tartani ez az átmeneti időszak. De minden időszakos, minden átmenet, és egyszer mindennek, egyszer minden véget ért. Elnök, elnézést, ha összekeverjük önt azzal, hogy összekeverjük önt, vagy megzavarjuk önt az órával, de elfelejtettük megnyomni a gombot visszaszámláló órán. Most Belc úr következik. Ich möchte dem äh, Kommissar bzw. Nagyon szépen köszönöm, äh, elnök asszony. Én is köszönettel tartozom Almunia biztos jelölt úrnak a megjegyzéseért, és üdvözlöm Önt itt közöttünk. Egy-két kérdéssel fordulok Önhöz, jogi kérdésekben. Először is a verseny, versenyügy kérdésében a 81-es cikkelre szeretnék rákérdezni. Az Európai Parlament nem jogosult az együttdöntésre jövőben. Azonban szeretném föltenni önnek a kérdést, hogy az Európai Parlamentet beveszi-e majd a versenyügyi kérdések kidolgozásába? Második kérdés, a kartelekről beszélt, illetve arról, hogy átláthatóságot kíván, biztonságot kíván létrehozni a kartelekkel kapcsolatos törvények terén. Azonban Még mindig van itt egy nagyon fontos elem. Mi a helyzet? az előre a vész madarakkal, akik előre jelzik a problémákat. A jelenlegi helyzetben semmilyen garancia nincs arra vonatkozóan, hogy ne járjon ezért büntetés. Sobre el artículo 101, a régebbi 81-es cikk, jelenlegi 101-es cikkel kapcsolatban. Próbáltam memorizálni egyébként az átszámozást a meghallgatásra. Nos, ezzel kapcsolatban elmondhatom azt, hogy több norma van érvényben, tehát a vertikális megállapodásokkal kapcsolatban elmondhatom azt, hogy önöket is megkérdezték, önökkel is konzultáltak ezeknek a kidolgozásnál, és hogyha jól emlékszem, akkor még május előtt át kell dolgozni, felül kell vizsgálni ezt. A gépkocsi gyártásban, illetve biztosításban még májusig meg kell ezt tenni, itt vannak kivételek, illetve vannak horizontális csoportok is, itt 2000, a 2010-es év vége a um, átdolgozási határidő. Ezzel kapcsolatban várom az új véleményeket, szívesen tartok, vagy veszek részt eszmecserén, amíg a bizottság kialakítja a végső álláspontját, ezek nagyon fontos kérdések. Aztán, ha jól hallom itt a tolmácsolásban, akkor a kartelek elleni harcot is említette. Nos, akik azok a benfentesek, akik felhívják a figyelmet a kartelek a kartelek létezésére, ezeket a személyeket valaho, ezekre a személyekre valamilyen jogi keretet kell kialakítani, hiszen ez nagyon fontos ez az információ számunkra. Szerintem mindannyiunk számára jó, hogyha kialakul egyfajta jogi szerkezet ezzel kapcsolatban. Eddig ismereteim szerint az ezzel foglalkozó biztos asszony, illetve a főigazgatóság egy, nagyon pozitívan lépett fel, tehát egyfajta védelmet biztosít azoknak, akik belülről, mint egy feljelentik a kartelek létezését. Kiegészítő kérdés. Említette a kollektív jogorvoslat kérdését, és ez a téma is fölmerült. Nem tudom, hogy ezt pontosan milyen módszerrel próbálja meg megtenni, hiszen valójában ez Reding asszony tárcájához tartozik. Válasz. Válasz. Többféle módon jut el egy kollektív kárenyhítési kérelem a különböző fórumokhoz, tehát hogyha mondjuk egy versenypolitikát be nem tartó kártel, vagy bármilyen más formáció kár, kárt hoz létre, tehát megkárosítja a fogyasztókat, a polgárokat, akkor többféle módon lehet eljárni. A versenypolitika szabályait kell érvényesíteni, ennek ugye ebben benne foglaltatnak a különböző büntetések is, tehát az okozott kár alapján, de magánúton is a károsultak pereskedhetnek, és a visszaélésekkel kapcsolatban, tehát ami a ö, kollektív kollektív fellépés útján nagyon sokszor jó eredményeket érnek el a fogyasztók, vagy akár a kis- és középvállalkozások. Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig akkor folytatjuk. Szintén a néppárt részéről Győri asszony. Tisztelt biztos úr! A verseny az a portfólió az Európai Bizottságban, ahol a tárca várományosának politikai függetlenségéhez nem férhet kétség. Én ezért egy ezzel kapcsolatos ügyben kérdezném önt, mely nagy port vert fel Magyarországon. 2006-ban a parlamenti választások után egy körű tanácskozáson, melyen az akkori szocialista miniszterelnök elismerte, hogy mindenben hazudtak a kampány során, a pénzügyminiszter a következőket mondta. Politikailag ilyen-olyan nyomással Feri, ez a miniszterelnök beceneve, telefonjával el lehetett intézni, hogy Almúnia és munkatársai megadták az esélyt, hogy szeptember 1-ig ki lehet egészíteni a konvergencia programot. Mindezek fényében kérdezem, kapott-e ön az idézetben említett módon telefon Budapestről? Politikai nyomásra a szocialista összetartás nevében cselekedette, amikor féléves haladékot biztosított a magyar kormánynak az új program elkészítésére, vagy ilyen nem történt, és visszaéltek az ön nevével. Kérem, segítsen tiszta vizet önteni a pohárba. Muchas gracias por su respuesta. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Először is versenyügyi biztosnak nyilván teljes jogában áll valamilyen párthoz tartozni, szerintem senki nem vitatja ezt. Természet, illetve én magam más párthoz tartozom, mint elődöm, de szerintem senkinek nem fogják észrevenni a politikai orientációját a biztosi pozíciójában. Ugyanis az a fontos, hogy a jogszabályokat betartsuk, a szerződéseket alkalmazzuk. 2006-os ügyről kérdezett engem. Én Magyarországgal, amióta biztos vagyok, gazdasági biztos, voltam, illetve, és utána következett be 2004. május 1-én a bővítés. Számos találkozót tartottam, beszélgetést, ugyanis mindig a 3% fölött volt a deficit Magyarország esetében, úgyhogy nagyon gyakran kellett a magyar hatóságokkal tárgyalnom ezzel kapcsolatban. Amit azonban elmondhatok, az az, hogy Magyarországon, Portugáliában, Spanyolországban, bármilyen országban, amelyekkel költségvetési fegyelmi kérdéseket kellett kezelnem, a stabilitási paktum betartatásával kapcsolatban, ami nem egyszerű feladat egyébként. El kell mondanom, hogy végre most az elmúlt években a magyar társadalom, a magyar hatóságok rendkívül fontos erőszfeszítéseket tesznek, és nagyon örülök, hogy gazdaság és monetáris biztosként a mandátum végére azt mondhatom, hogy Magyarország teljesíti azt a programot, amelyben megállapodtunk, és ez pedig hozzásegít ahhoz, hogy a magyar polgárok jóléte, helyzete sokkal jobb lesz, mint ha nem tartották volna be a stabilitás és növekedési paktum követeléseit. A válaszát is egyetértek azzal, amit mondott, hogy a politikai függetlenség is lehet az, hogy valaki valamelyik politikai családhoz tartozik, az természetesen mindenkinek szíve joga. Azt azonban tudni kell, hogy Magyarországon ez egyértelművé vált, hogy a szocialista kormány hamis adatokat szolgáltatott, és az, hogy nem kellett a konvergenciaprogramot 2006 elején elkészíteniük, hanem kaptak önöktől haladékot fél évre, nem kellett az adatokat nyilvánosságra hozniuk, ezzel befolyásolták a választások kimenetelét. 4,6%-ot mondtak a szocialisták a kampányban, a deficit 9% lett az év végére a szocialista párt a választásokat meg is nyerte, és az elmúlt hetekben Budapesten egy jogerős bírósági ítélet illegálisnak mondta az adatoknak ezt a visszatartását, amit a magyar kormány tett. Ismét kérdezem, ha nem politikai nyomásra cselekedett, akkor miért kapott a magyar kormány féléves haladékot arra, hogy ne időben a rend szerint, a szokás szerint mutassa be a konvergencia programot, hanem csak fél évvel később a választások után?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 tanácsait követve nem fogok most belebonyolódni a magyar belpolitikába, de azt elmondhatom, hogy teljesen normális, hogyha választási folyamatban egy országban, akkor az információkra vonatkozó kötelezettségvállalások, mint például a konvergencia programnál, kivéve, hogyha az jogilag megkövetelhető konkrét időpontokban, mint például a hat hónapos beszámolási kötelezettség, ezeket a ezt az Európai Bizottság, illetve az ECOFIN hozzáigazítja a választási körülményekhez, például, hogy a választásokra készül fel egy kormány. Emlékeztetett, emlékeztethetnék arra, hogy az elmúlt körülbelül öt évben, amikor gazdasági biztos voltam, beadhatnám önnek azt a listát, amikor olyan helyzetek voltak, hogy az előírt időpontokban egy adott ország nem küldte meg a szükséges adatokat, mert választási folyamatban volt éppen. Nagyon hosszú lenne ez a lista egyébként. And the final. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és a néppártól az utolsó hozzászóló Hökmárk úr. Mikrofont kérünk a képviselő úrnak. Mikrofont a képviselő úrnak. Um, There it is. There it is. Thank you very much. I appreciate very much that you're in your written... Köszönöm szépen. Nagyra értékelem azt, hogy az írásos nyilatkozatban úgy nyilatkozott, hogy a, úgy nyilatkozott, hogy a úgy fogalmazott, hogy akár a kormányok ellen is föllép, hogyha nem felelnek meg a versenypolitikai szabályoknak. Nem régiben a telefonikának, telefonikára egy igen súlyos bírságot szabott ki a bizottság. Most hogyan vélekedik erről az ügyről? Ne felejtsük el azt, hogy a spanyol kormány is gyakorolt egyfajta nyomást erre a kérdésre. Válasz. Hát a spanyol kormány pontosan tudja, hogy milyen nyomást gyakorolhatnak a Almunia nevű biztosra. Ezt a kérdést nekik is fölteheti. Ami a telefonikát illeti, a bizottság valóban szép, nagy bírságot szabott ki a telefonikára. Nem tudom, hogy a telefonika az Európai Bírósághoz fordult-e, ezt most nem tudom megmondani, de az biztos, hogy ellenőrizzük, hogy a verseny politikai normákat tehát azt, azt nyomon követjük, hogy a versenypolitikai szabályokat betartják-e a cégek minden cég esetében, illetve hogy van-e állami monopóliuma ezeknek a cégeknek. Márk úr, köszönöm a választ. Ön hogyan lépett volna fel ezen, ebben az esetben? elődjén, elődje helyesen lépett fel, amikor kiszabta a bírságot? Válasz? Nehéz dió. Egy kemény dió ez. Akkoriban nem én döntöttem erről. Biztos voltam, és mint biztos, mint a bizottság tagja, én is támogattam ezt a döntést, minden kétséget kizáról. Elnök, köszönöm szépen. Egy szocialista kérdés következik. Állni McCarthy tesz fel egy kérdést. Köszönöm szépen, biztos úr. 5,3 trilliárd dollárt költöttünk Németországban a, a, a cégek kimentésére, és nagyon sok bónuszt kifizettek méghozzá ebből a támogatásból a, ez a versenyhelyzetet torzította, illetve változtatott a válság során. Visszatérnék tehát az eredeti kérdésemhez, milyen lépéseket kíván foganatosítani annak érdekében, hogy nem az adófizetéket terheli majd ez a számla, illetve ön személy szerint támogatja-e majd a testületben a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adót, illetve egy banki illetéket, amely meggyőző, amely segítene abban, hogy valóban a bankokat terheljük ezekkel a költségekkel. Illetve ezek az, hogy a bankok ilyen bónuszokat fizettek ki, ez a versenypolitika kudarcát jelzi -e. El lehet -e mondani, hogy semmilyen támogatást nem fognak a továbbiakban ilyen módon felhasználni? In, in 2004, they... Köszönöm szépen, mondja a biztos úr. A 2004-es esztendőben a Barozói Barozó Bizottság mandátumának elején egy javaslatot fogadott el a javadalmazásra vonatkozóan. Pár évvel később, akkor, amikor a válság elkezdődött, hogyha jól emlékszem, egyetlen egy tagállam követte ezt a kiadott ajánlást. De természetesen eh, emiatt, a válság miatt illetve a magasabb kockázati szintek miatt bizonyos pénzintézetek, illetve bankok magasabb kockázatot vállaltak. A javadalmazási rendszerek fényében nem csak ezt a kérdést a pénzügyi stabilitásra vonatkozó javaslatok fényében vizsgálták, illetve a prudenciális szabályok módosításával. Még a G20-ak is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, illetve egyértelmű álláspontot hoztak napvilágra. Ami pedig a versenybiztos felelősségét illeti, felelősségi körét, elemezni kell a helyzetet, illetve döntést kell hozni ezen bankokra vonatkozóan, akik állami támogatást kaptak, és ezt a helyzetet alaposan ki fogjuk vizsgálni. Megnézzük majd, hogy a közpénzeket hogyan használták föl, és nem fogjuk elfogadni azt, hogy közpénzek, amelyeket bankok ezen időszak alatt kaptak, nem megfelelő felhasználásra kerültek, azaz bónuszként fizették őket ki. Ami pedig a másik kérdését illeti, a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adó, illetve hasonló kezdeményezésekre vonatkozó kérdés. Az elmúlt hónapokban nyilatkozatot tettem erre vonatkozóan. Véleményem szerint egy jó ötletről van szó. Tudom, hogy nehéz lesz ezt megvalósítani, de mégis úgy gondolom, hogy egy remek ötletről van szó, szó amelyre oda kell figyelni, és meg kell vitatni egymás között is, illetve szélesebb körben is. Elnök, köszönöm szépen. Kiegészítő kérdés. Kíván-e további nyomozást folytatni, illetve lépéseket tenni annak érdekében, hogy a stratégiailag fontos pénzügyi szektorban semmilyen kartel nem működjön, amely szisztemikus kockázatot hordozna magában. A legfontosabb beruházási bankok dominanciára gondolok. I, I, I've read olvastam már ezekről a kezdeményezésekről, amelyek Amerikában folynak, azonban a bizottságban, Európában semmilyen panaszt nem kaptunk, de nagyon körültekintően elemezzük, hogy mi történik a pénzpiacokon, ezekben a nagyon technikai jellegű tevékenységekben, hiszen a pénzügyi piac oly fontos, most főleg, hogy a válság során annyit tanultunk, és ha kapunk bármilyen panaszt, akkor természetesen megkezdjük a megfelelő eljárást. Azonban egyelőre semmilyen panaszt nem kaptunk még a felhasználóktól. Um, thank you. Uh, also... Köszönöm szépen, mondja az elnök. Pitella úr, szintén, szintén a szociáldemokraták részéről. Bocsánat, nem láttam önt. Szép. Caro commissario, la sua... Kedves biztos úr! Mindenki tudja, hogy milyen hatalmas az ön szakértelme, még a mai ülésen is kiderül ez. Ön a bankszektorhoz is ért, és Én a kiskereskedelmi bankokra szeretném felhívni az önök figyelmét. Itt olyan viselkedés módot tapasztalhatunk, amelyek ellent mondanak a versenypolitikának, és amelyek károsítják a fogyasztót. Hogyan lépne föl ennek megakadályozását? Hogyan képzeli el? A szokásos módszerekkel vagy feljelentések útján kell föllépnünk. Ugye vannak már olyan fellépések, amelyek megtörténtek, nem tudom, hogy ön valami új jelenségre utalt, amire még nem figyelt fel a bizottság, illetve a versenypolitikai biztos, hiszen ezen a területen már vannak bizonyos döntések, amelyek folyamatban vannak, illetve nyitottak. Pidella úr, arra utalok, hogy többféle díszabás van érvényben, és ezek nem felelnek meg a versenyhelyzetnek. Itt azt hiszem a bizottságnak föl kéne lépnie. Nos, azt hiszem, hogy a versenypolitikának, a versenynek mindenképpen összhangban kell lenni a szankciókkal a pénzbeli bírságok esetében, a pénzbeli bírságok, illetve a pénzgazdálkodók megbüntetése is elképzelhető, hogyan lehet ezeket kiegyensúlyozni. Válasz. Egyes tagállamokban ez egy nagyon vitatott kérdés. A jelenlegi rendszer nagyon szilárd rendszer, már bizonyított, többször is ez a rendszer. fellépésünk azokat célozza meg, akik vállalat szerűen, vagy cég szerűen verseny ellenes, vagy verseny politikának nem megfelelő praktikákat, gyakorlatot alkalmaznak. Ez vonatkozik a tagállamokra is. Ezt már a korábbiakban is elmondtam, már a bevezetőmben is, tehát akár a kollektív kár enyhítés is elképzelhető. Ami a szankciókat illeti, tehát ami a versenypolitikát nem tiszteletben tartó gyakorlatot illeti. Nos, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy pénzbírsággal sújtjuk a vállalatot, illetve az, hogy ne ilyen pénzbírsággal nyújtsuk a vállalatot, hanem a pénzgazdálkodókat, pénzgazdálkodók ellen járjunk el. Nos, erről most még nem folyik vita, létezik ez a lehetőség, ez fennáll és a rendelkezésre álló információ szerint vannak olyan országok, azt hiszem kilenc olyan ország van, ahol ez a lehetőség már fennáll, mint elméleti lehetőség, egyetlen olyan tagállam van, ahol ezt alkalmazzák is. De elviekben nem zárkozom el ezen lehetőséggel ül. Ugyanakkor a jelenlegi versenypolitikában nem alkalmazkodik ez túl jól, vagy nem igazán lehet ezt jól alkalmazni, de természetesen változtatni mindig lehet. Elnök. Azt hiszem, hogy a, biz, a biztos úr néha hátán érzi a tekintetemet. Most pedig Simon úr tesz fel kérdést. Wie Sie selbst von der Einführung und im Bereich äh, der Beantwortung der Frage des Verkehrs äh, gesagt hatten. Köszönöm szépen. Biztos úr, beszélt a, a szerződés, Lisszaboni szerződés 14. cikkéről, mint jogalapról, az általános gazdaság érdekű szolgáltatásokra vonatkozó irányelv kapcsán. Barózó úr a politikai irányítatásaiban egy referencia keretről beszélt a közszolgáltatások kapcsán. Utalt a jó minőségű szolgáltatásokra, illetve az elérhető szolgáltatásokra, mindenki számára megfizethető szolgáltatásokra. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Először is a közszolgáltatások terén milyen keretet, milyen referencia keretet képzel el, milyen tartalmakkal tölteni ezt meg, és milyen ütemtervet vázol fel ennek elkészítésére? Sin duda estoy, estoy... Kétségkívül egyetértek önnel, és ezt már mondtam is korábbi hozzászólásomban, hogy mennyire fontos ez a téma. Ezt már számos alkalommal megvitattuk, a parlament egyébként szintén foglalkozott ettől, a bizottság is sokat reagált erre. A szerződésben szintén új elemek vannak, egy új jogalap például, és az elemzésről most már át kell térnünk a konkrét javaslatokra. De én mit látok, hogyan, milyen döntéshozatali folyamatot látok? Először is, ahogyan tudják önök is, és remélem egyébként az elkövetkezendő hónapokban ezt megvitatjuk majd, egy értékelést készítünk arról, hogy hogyan működnek az állami támogatások az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknál. Ez egy olyan kötelezettségvállalás, amely már érvényben volt a három intézmény között. Úgy gondoltuk, hogy jobb lenne, ha a 2010-ben valósítanánk meg ezt a feladatot. Van nagyon sok olyan szempont, amelyel kapcsolatban értékelnünk kell az új szerződést, ugyanis nem csak a versenypolitikáról van itt szó, hanem számos egyéb területről is, olyan területekről, amelyeknek az elképzeléseit nagyon konkrét javaslatokká kell átalakítani az ilyen jellegű szolgáltatásoknál. Ráadásul a különböző tagállamokban is nagyon eltérő rendszerek vannak. Egyáltalán a közszolgáltatás, illetve a nem gazdasági jellegű közszolgáltatás koncepciója is eltérő a különböző tagállamokban. Tehát egy jogi vitáról van szó, ön, illetve magam is a 14-es cikket említettük, de megemlíteném azt is, hogy a 106-os cikk is egészen közvetlenül jogalapot jelent az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozóan. Tehát itt látnunk kell, hogy melyik az a szabályozó keret, amelyet használnunk kell, Barozó elnök úr is utalt erre egyébként, és konszenzusra kell jutnunk, mégpedig a legszélesebb körű konszenzusra, ugyanis ez alapvető fontosságú vita, nem csupán gazdasági vita, hanem egyszerűen egy társadalmi modellről szól. Eine Nachfrage äh, hierzu, wie wir in den äh, letzten Jahren sehen konnten. Kiegészítő kérdést äh, kívánok föltenni. Az elmúlt években egyre inkább azt tapasztaltuk, hogy a döntések az Európai Bíróság bírálataira épülnek, illetve ez alapján hozzák meg azokat. A bizottság mit tesz annak érdekében, hogy nem a legkisebb minőségi közös nevezőt találjuk majd meg a jövőben? Barózó elnök úr is elmondta, én is elmondtam, sok kollégám elmondta, hogy egyetértünk ezzel a legkisebb közös nevezővel. A kérdés azonban az, hogy ahhoz, hogy legyen egy keretünk, a közös nevezőt, a legkisebb közös nevezőt alacsonyabb szintre kell tennünk, és mennyire alacsony szintre? melyik a megfelelő szint annak érdekében, hogy legyen egy közös rendszerünk, egy közös keretünk. Van már három vagy négy ágazat, amelyet már szabályozunk európai szinten, különböző területeken léteznek ezek, más területeken nem. De ez nem egyszerű kérdés. Politikai szempontból rendkívül fontos, nagyon kényes is egyébként, de nem egyszerű. Tehát a horizontális jellegre való törekedés, illetve az, hogy ambiciózus szabályozást valósítsunk meg, e kettő között valamilyen egyensúlyra kell jutnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE frakciójától eh, Sophie Intveld következik. Yes, thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, biztos úr, üdvözlöm együttműködő hozzáállását az Európai Parlamenttel, és várom ezt az együttműködést. Azonban a tagállamokkal is meg kell majd birkózni, és lehet, hogy ők nem lesznek annyira együttműködőek, mint az Európai Parlament. A gazdasági válság területén a versenypolitika egyre nagyobb nyomás alá nehezedik a nemzeti kormányok nacionalista aspektusaiból, hiszen állami támogatással kívánják fölendíteni a gazdaságukat. Bizonyos kormányok és bizonyos kollégák itt a házban is kényszer zubbonyt húznának a nemzeti politikákra. Biztos úr, hogyan fog ellenállni a tagállamok nyomásának, és hogyan fogja meggyőzni őket arról, hogy szépen kiiktassák az állami segélyek rendszerét? és az illegális esetekkel szemben hogyan fog fellépni, hiszen itt vannak olyan tagállamok, amelyek sorozatosan követnek el ilyeneket. Sophie Gula kollégám is föltette ezt a kérdést. Hogyan fog véget vetni annak, hogy mindig Brüsszelt hibáztassák a tagállamok, és hogyan próbál megfelelő versenyszabályokat biztosítani majd? Thank you very much. I hope... Köszönöm szépen, remélem, hogy a válaszokat részben az önjelentése adná meg. Ez egyébként nagyon sokat segítene nekünk, hogy a polgároknak megfelelően elmagyarázhassuk, hogy miért van annyira nagy szükség, hogy megőrizzük a belső piacot, a versenyképes gazdaságot, a szilárd vállalatokra miért van szükség, illetve az egyéb elemekre. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy a közvéleménnyel megbirkózzunk ezen a területen, egy részről a bizottság, mint a legfontosabb felelőse a bizottsági szakpolitikák végrehajtásának, nagyon határozottnak kell lennie, a polgároknak pedig bízniuk kell a bizottságban, tehát, hogy pártatlanok és szilárdak vagyunk, ugyanakkor viszont szükséges magyarázni, érvelnünk kell jó példákkal, és nagyon jó példákat tudunk felsorakoztatni arról, hogy a liberalizáció és a verseny milyen előnyökkel jár a polgárok számára. Például, hogyha a telekom ágazatot megnézzük, vagy pedig a fapados légitársaságokat, nagyon sok jó példával járhatunk elő. Az élelmiszerárakkal kapcsolatos problémák megoldásával nagyon jó példákat tudunk felsorakoztatni. Tehát határozott, kemény, pártatlan végrehajtás, ugyanakkor viszont a másik oldalról jó kommunikáció és párbeszéd a polgárokkal. Ami pedig a gazdaságélénkítést illeti, az állami támogatások százalékos aránya jelentősen növekedett az elmúlt években, az elmúlt évtizedek és az elmúlt évtized elején körülbelül 15%-os volt az az állami támogatás, amely nem kompatibilis a bizottság szerint, most pedig ez már 90%, körülbelül 50 esetünk van a listán. Azt hiszem, hogy ezt a továbbiakban is növelni fogjuk. Egy nagyon rövid kiegészítő kérdés, Szofi. Nem, akkor nem. Nagyszerű, akkor most átérünk Kárhaglundra. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos jelölt úr. Az EU 2020-as dokumentummal kapcsolatban szeretnék feltenni. Ugye ebben a dokumentumban a jövőbeli stratégiával kapcsolatban az egyik legfontosabb prioritás a versenypolitika. Ön szerint a versenypolitika hogyan járulhat hozzá ennek a jövőbeni stratégiának a sikeréhez, Ön szerint az Európai Unió versenyhelyzetét hogyan javíthatja ez a nemzetközi porondon? Válasz, köszönöm szépen. Az EU 2020-as stratégia még mindig kérdőjel. Jelenleg is folyik ennek az előkészítése. Február 11-én a következő csúcson fogják ezt a kormány és államfők megvitatni. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke is részt vesz, vagy de tudom, hogy egyébként az Európai Parlament elnöke ott lesz. Ezen csúcs találkozó után az új bizottság szeretne javaslatot előkészíteni, amelyet aztán márciusban, a márciusi csúcson meg lehet -e tárgyalni mi is a versenypolitika szerepe ebben a stratégiában, hogy kompetitívebb, kohézívebb, fenntarthatóbb legyen a gazdaság. Nem elhanyagolható a szerepe, hiszen ha nem megfelelően működnek a piacaink, akkor nem leszünk versenyképesek sem a belső piacon, sem a nemzetközi piacon. És hogyha a közpénzeket nem használjuk fel megfelelően, különböző szakpolitikákban, környezetvédelemben, KKV-kben, kutatásfejlesztésben, az oktatásban, a képzésben, akkor nem tudjuk kihasználni az adófizetők pénze által adott lehetőségeket. Tehát a versenypolitika ezen két eleme kulcsfontosságú az EU 2020-as stratégiában. Nem csak ezek az elemek fontosak, de ezek fontos elemek jelenleg folyik a konzultáció, legalábbis hazámban, és ha jól értesültem a sajtóból, akkor más országokban is folyik erről a, a vita, mennyire kell, hogy kötelező, érvényű legyen ez a stratégia, de folyik a vita erről. Kiegészítő kérdés? Bár nem volt rossz a válasz. Az állami támogatásokat vitattuk meg az imént és a pénzpiacot. A stratégiával kapcsolatban vajon szükség van arra, hogy koherensebb, megfelelő válságmenedzselési, válságkezelési keretet alakultsunk, alakítsunk ki a jövőben, illetve hogyan kapcsolódik mindez a stratégiai dokumentumhoz, a versenypolitikához, ez lenne a kérdésem. Well. Válasz. Hát közvetlen kapcsolat nincs. A válság kezelés kérdése a belső piacon, ahol 40 vagy 50 határon átnyúló pénzügyi inté- pénzintézetünk van. Kép- Nos, ezek az intézmények képezik a pénzpiac magját, úgyhogy rendkívül fontos itt a a válságkezelés. Bizonyos intézmények esetében megpróbáltunk föllépni, hogy a válságkezelést megoldjuk, de a kapcsolat semmiképpen sem közvetlen. Hogyha megfelelően működik a válságkezelés, akkor kevesebbet kell fordít, kevesebb támogatást kell adni állami támogatást a bajban lévő pénzintézményeknek tehát európai szinten a válságkezelés, illetve az EU-s pénzek nyilván kapcsolódnak, hiszen EU-s pénzek nélkül nagyon nehéz egy ilyen problémát megoldani. Er, erről egyébként sokszor volt szó az ECONFIME, tehát az egyenlő teherviselés kérdését. Hogyha eh, nemzetközi határon átnyúló intézményekről van szó, ugyanakkor nemzetközi a válságkezelés, vagy nemzeti a válságkezelés, akkor ez nem könnyű feladat. Zoldek Kenfin úr az első. Bonsoir maintenant. Euh, vous étiez... Jó estét kívánok, biztos úr. 2004-ről beszélünk, még a válság előtti időszakról. A gazdaságpolitika területén jó pár döntést kellett önnek hoznia a bizalom helyreállítása terén. Ön, mint biztos, új tárcát kapott. Megváltoztatta a válság a véleményét, 2004 és 2008 között hozott-e olyan döntéseket, amelyeket esetleg megbánt, vagy tenne-e olyan dolgokat, amelyeket nem tett, akkoriban elégedette azokkal az intézkedésekkel, amelyeket meghozott? Másképp döntene most, másképp cselekedne-e most? Változott a véleménye? Bon, en tant que politique, je suis pas habitué à parler en public. Nos, politikusként Általában ö, nem vagyok hozzászokva a hiányosságokról való vitához, tehát erről nem szoktam beszélni, inkább csak a sikereimről. Nos, a sikerek között megemlíthető az is, hogy a bizottság, illetve az Európai Uniós intézmények hogyan reagáltak a válságra. Nagyon sok jó reakciót láttunk a Központi Bank részéről, a bizottság, illetve a tanács részéről. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a stabilitás és növekedési paktum felülvizsgálata, ugye 2005-ről beszélek, ez az én kezdeményezésemre történt 2004-ben, a Pródi Bizottság utolsó hónapjaiban. Nos, úgy gondolom, hogy ez a lépés nagyon jó lépés volt annak érdekében, hogy költségvetési fegyelmi keretet és rendszert hozzunk létre, amely ugyan amely rugalmas volt mindemellett, és a válságot is kezelni tudta. Ez egy pozitívum. Eléggé egyértelmű, hogy a Lisszaboni stratégia A Lisszaboni stratégia nem volt teljesen erőteljes, már ami a célok megvalósítását illeti. 2005 volt az az esztendő, amikor az európai gazdaság a 2002-es, illetve 2003-as válságból kezdett kilábalni. Az előző öt esztendő, 2000 és 2005 közötti időszak bizonyította, hogy a Lisszaboni gondolat nem működött. Tehát nem lehetett a 2005 márciusában megnyerni az állam és kormányfőket arra, hogy jogilag kötelező érvényű eszközöket adjanak kezünkbe a stratégia megvalósításához. Nos, ez hiba volt, és ezt nem szabad ismét elkövetni. Kiegészítő kérdés. nagyon sok válságot tapasztaltunk, válságot ismertünk, ezek között az egyik az éghajlattal kapcsolatos válság, a környezetvédelmi válság. Versenybiztosként mit tenne az energia éghajlat csomag terén? Önhöz tartozik -e ez a kérdés? Nos igen, ez már benne van a feladataimban, még jobban integrálni lehetne. Nelly Kröz tanulmányokat folytatott ezen a területen. Az egyik a harmadik energiacsomaghoz tartozik, a másik pedig a környezetvédelmi állami pénzügyi támogatásra vonatkozott. Meggyőződésem, hogy itt még van teendőnk, ezt még lehet javítani, hiszen nagyon fontos, hogy egyszerűsítsük az általunk alkalmazott eszközöket, és összpontosítsunk a növekedési politikákra olyan módon, hogy ez környezetvédelmi szempontból is fenntartható növekedés legyen. Ami pedig a versenyt illeti, a tröszt ellenes fellépésekre gondolok, illetve a különböző szabályozásokra. Az energia ágazat illetve az állami környezetvédelmi támogatás területén előrelépések történtek már, és remélem, hogy az jövőben ugyanígy lesz majd. Elnök, köszönöm szépen. Ja, Gigold úr következik. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, Almunia úr. Örülök, hogy ismét találkozhatunk. Az adó versennyel kapcsolatban lenne egy kérdése. az állami támogatások az ön hatáskörébe tartozik. Nagyon sok tagállam közvetett támogatást ad a különböző vállalatoknak bizonyos adó kedvezmények útján. Ön kíván-e ez ellen fellépni? Tehát a versenyt torzító intézkedések kapcsolatban, tehát egyfajta hátsó kapus állami támogatás ellen kíván-e fellépni? Foglalkozni kíván-e ezzel a problémával? Ahogy korábban válaszoltam Lambert úrnak, frakciótársának, persze, hát van, föl lehet lépni, de vannak bizonyos határok. Én nem léphetem túl a ö, szerződés hatájait. A szerződés szerint, a Lisszaboni szerződés szerint vannak létező, vannak lehetséges adómódozatok, amelyek kompatibilisek a Lisszaboni szerződéssel, ezeket nem lehet megtámadni. Ami az adókedvezményeket illeti, például, hogy ezeknek környezetvédelmi hatása van, vagy hogyha ezek, mármint negatív hatása, avagy a ö, nem megújuló energiaforrásokat, ö, energiaforrások használatát segítik elő, akkor ezekben az esetekben föl lehet lépni. Kiegészítő kérdés, azt hittem, itt kis félreértés van. Az elődje bizonyos esetekben már alkalmazta az állami támogatások elleni jogszabályokat, tehát hogy a versenyt helyreállítsa. Tehát vannak eszközei. Arra kérném, hogy arról számoljon be, hogy milyen lehetőségei vannak a jogszabályok, mit tesznek lehetővé az önök számára, hogy hogyan lehetne föllépni, természetesen a szerződés keretét betartván, hogyan lehetne a verseny illetve a piac ilyen típusú torzítása ellen föllépni. Az állami támogatások elleni fellépést lehet használni, hogyha ez, ha ennek versenytorzító hatása van, és ugyanez igaz az adó támogatásokra is. Válasz? Én teljesen egyetértek önnel. Tehát már korábban elmondtam, hogy ameddig ezt a szerződések eh, megengedik, én hajlandó vagyok fellépni. Egyébként meg egyetértek önnel. Um, thank you, and now we move on to... Köszönöm szépen, most pedig az ECR következik, Bokros úr, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jelenlegi szerepében Ámónia úr lehetősége nyílt arra, hogy számos új tagállammal dolgozzon együtt, sajnálatos módon abból az okból, hogy nagyon sok közülük mély válságban van. Ezen országok közül néhány azonban versenyképesebb, szemben sok nyugati országgal, sőt, mi több, a verseny szabályozó környezete is sokkal jobb. Amikor arról beszélt, hogy nincsen közvetlen kapcsolat a válságkezelés és a versenypolitikák között, azon gondolkoztam, hogy talon, talán tanulhatunk-e sokat azon országok tapasztalatából, amelyeknek nem voltak meg a lehetőségei, eszközei arra, hogy torzítsák a versenyt, például a cash for clunkers rendszereket alkalmazni. Itt nem csupán a költségvetési válságról van szó, hanem arról, hogy az egyes kormányok sokkal inkább rá vannak hangolva a versenyképességre, illetve a versenyre, mint a nyugati országok. Nagyon sok keleti országban soha nem hallottunk a nemzeti bajnokokról, akiket állami támogatásokkal segítenének ki. Tehát az általános kérdésem az, hogy ezen országok tapasztalatából milyen következtetéseket vonhatott le, és melyeket le- tudna használni ezek közül új kapacitásában. Köszönöm. Válasz? Köszönöm szépen, valóban nagyon sokat tanultam az elmúlt öt és fél évben arról, hogy milyen gazdasági magatartások, prioritások, adó költségvetés politikák meghatározása hogyan alakul a közép kelet-európai országokban, az új tagállamokban. Az elemzésemet tulajdonképpen két időszakra oszthatnánk, a válság előtt és a válság alatt. A válság előtt lenyűgöző volt. Emlékszem egyébként Oli Rénnel, aki majd az utódom lesz, a bővítés első öt évéről készítettünk egy értékelést annak gazdasági következményeiről. Nagyon pozitív volt ez az elemzés a dinamizmus tekintetében, a reform folyamatokban javultak például az egyfőre jutó GDP összegek, a jólét, az integráció, az EU gazdaságokba, gazdaságba való integráció, modernizálása az intézményi rendszerben, az ágazatokban, a piacokban. Az elmúlt két évben a válság során azért az értékelés egy kicsit megváltozott sajnálatos módon, de miért? Azért, mert ezen országok növekedésének egy része, persze nem mindenhol ugyanúgy alakul a növekedés, de azt hiszem, hogy ez egy általános adat, hogy a növekedésüknek egy része a közvetlen külföldi tőkebefektetésen alapult, és ez pedig a válság miatt megszűnt. Például a bevándorlók által hazaküldött pénzösszegek is csökkentek, illetve a növekedési modell ezekben az országokban az újságok címlapjára került. Ahogyan a kormányaik, hatóságaik kezelték a válság előtti helyzetet, nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy hogyan kezelték a válsághelyzetet. Voltak rossz esetek, de rendkívül jó esetek is, ugyanis ezek az országok vagy sok közülük dinamikus lesz újra az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon rövid kiegészítő kérdést, Pokros úr. A kérdésem igazán az volt, hogy az új pozíciója szempontjából van-e ennek bármilyen kihatása, mint versenyügyi biztos? Válasz. Versenyügyi biztosként nem tehetek különbséget az országok között ugyanis a versenyügyi szabályokat, jogszabályokat, a szerződés rendelkezéseit ugyanúgy kell alkalmaznom, alkalmaztatnom a különböző országokban. Nem kérdezhetem meg az országoktól, hogy honnan származnak, honnan jöttek, nem lehetek elnézőbb egyes országokkal a származások miatt. És mindenki tudja, hogy a leggazdagabb országoknak volt lehetőségük arra, hogy nagyobb állami támogatásokat nyújtsanak, nagyobb vállalatokkal is rendelkeznek, amelyek hajlamosabbak arra, hogy visszaéljenek domináns pozíciójukkal. De a végrehajtás mind a 27 tagállamra vonatkozik. Köszönöm szépen, most pedig Fox úr következik, szintén az ECR-től. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Almunia úr, a kérdésem a büntetésekre vonatkozik, a versenynek nem megfelelő gyakorlatot ilyen büntetésekkel, büntetéseket róki cégekre a bizottság. Mi, mi legyen ezekkel a pénzösszegekkel, vissza kell ezeket adni a tagállamoknak, és ha igen, akkor milyen formában kell elosztani ezeket, hogyan lehet kompenzálni azokat a tagállamokat, amelyek nagyobb kárt szenvedtek vagy esetleg ennek visszatérítését arányosan, lakosság arányában kívánja megvalósítani. És hogyha nem gondolja, hogy vissza kell folyósítani ezeket az összegeket a tagállamoknak, akkor mi a véleménye, hogyan kellene felhasználni ezeket a forrásokat? Biztos úr, a válasz rendkívül egyszerű. Ez a pénz az Európai Unió költségvetésébe folyik be. Nem lehet akkor felhasználni, amikor ezekről a döntésekről, a, bíróság, a büntetésekről a bíróság dönt, de az év végén, amennyiben az Európai Uniós költségvetésben felesleg mutatkozik, többlet, akkor ezt a pénzösszeget vissza lehet folyosítani a tagállamoknak. Ugyanolyan kulcs alapján, amely, amely kulcs alapján hozzájárultak ezek a tagállamok az Európai Uniós költségvetéshez. Kiegészítő kérdés. Mm, vegyünk egy példát. Van egy gyakorlat, amely nem felel meg a versenynek, az igazságos versenynek, és ezért Spanyolország hátrányt szenved. Nem gondolja, hogy akkor a büntetésből esetleg Spanyolországnak kellene folyósítani összegeket. Tehát ön szerint a jelenlegi rendszer megfelelő-e, vagy pedig változtatna rajta? No, Spain or Britain or... Spanyolország, Egyesült Királyság, vagy bármely országról legyen szó, egyetlen ország sem kérheti maga számára ezeket az összegeket, ezeket a pénzforrásokat, hiszen ez az Európai Unió költségvetéséhez tartozik. A kérdés pedig az, hogy a kiadások hogyan osztanak meg a következő költségvetési felülvizsgálatkor a pénzügyi tervben az Európai Uniós prioritásokat jobban tükrözi majd az Európai Unió költségvetése. Elnök, köszönöm szépen. Krútornak adom meg a szót a GUE-tól. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Äh, eigentlich wollte... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kollégám Thomas Handel szeretett volna feltenni egy kérdést, de sajnos egészsége nem teszi lehető, hogy ezt megtegye, én teszem ezt fel helyette. Álmúlia úr írott válaszában úgy nyilatkozott, hogy 2008. decemberében, tehát 2008. decembere óta az állami támogatásra vonatkozó jogszabályoknak életbe kellett volna lépniük, és ugye felmerült az, hogy a cég áthelyezés is problémája is közrejátszik ebben. A bizottság, az új bizottság hogyan vélekedik a cég áthelyezésekről? Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos problémát jelent Európában. Opel például Buchumába helyezte át a termelését. Köszönöm. A kérdés első részére válaszolva, tehát hogy a nem pénzügyi gazdaságra milyen szabályok vonatkoznak, illetve ennek mi az időkerete. 2008-tól érvényes ez az év végéig. 2010 év végig, de ezt a határidőt meg is lehet változtatni a gazdasági feltételek függvényében. Ez egy kivételes helyzet, amelyet válság esetére alkalmazunk. Nem a rendes ciklikus gazdasági, nem a gazdasági ciklusok fényében változtatjuk ezt meg, hanem a válság függvényében. Tehát, hogyha a gazdaság kikerül már a kockázatos fázisból, 2010 végén, akkor ezt az átmeneti időszakot lezárjuk, és a rendes állami támogatási rendszer lép ismét életbe, amelyeket a válság előtt is alkalmaztunk. Aztán itt van a Dell konkrét esete. Nem vagyok igazán szakértője ennek a témának, de a Dell esete Iroszországban, illetve a Dell esete Lengyelországban két külön eset a bizottság szempontjából. Tehát két külön eset ez. Írországban a globalizációs alapot ö, használtuk fel, hiszen az írországi üzem bezárt, úgyhogy lehetőség volt ennek az alkalmazására. Lengyelországban viszont az állami támogatások ö, esete forgott fenn. Ebben az esetben nem tudunk más támogatást, vagy támogatási keretet, vagy jogi keretet alkalmazni. Kiegészítő kérdés. Elveíteném ezt a kérdést. Egy alkalmazott szempontjából nehezen felfogható, hogy az európai pénzeket pénzeket hogyan lehet arra felhasználni, hogy áthelyezzék a termelést a cégek. hogy ez nem jár munkahely teremtő hatással, akkor hogyan lehet felhasználni ezeket az EU-s pénzeket? Ez itt a gond. Ezért tettem fel az adóügyi kérdést. Hogyan lehet a szociális dömpingnek véget vetni? ezt a kérdést nagyon kritikusan kell vizsgálni, hiszen nagyon sokan pontosan ilyen dolgok miatt fordulnak el az Európai Uniótól. Az európai versenypolitika, illetve eh, állami támogatási politika eh, keseríti meg az embereket. Válasz. Tisztában vagyok, hogy miért érvel így, de a jelen esetben, tehát a Dell esetében nem lehet így érvelni, hiszen nincs közvetlen kapcsolat egy üzem bezárása, illetve egy másik tagállamban egy befektetés állami támogatása között. A kérdés tehát az, hogy vajon milyen jogon jelenthetnénk ki azt, hogy ezt az állam, erre az állami támogatásra nem jogosult ez a cég. Mindannyian sajnálatosnak tartjuk azt, hogy, Orosz, hogy Írországban bezárt ez az üzem. Itt megvannak a különböző támogatási módok, amelyekkel a munkahelyüket, vesztetteket lehet segíteni. Másik dolog viszont az állami támogatások kérdése. Lengyelországban, ahol elég alacsonyak, ahol elég alacsony a GDP, nos Lengyelországban minden joga megvan az államnak arra, hogy támogassa ezt a befektetést, azért, hogy ezzel is növekedjen a szóban forgó vállalat. Köszönöm szépen. Most András a képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen ugyanazt akartam megkérdezni, mint elődöm, és a Dell helyzetére szeretnék visszatérni. A jövőben ön, Almónia úr, jóvá fog-e hagyni állami támogatást olyan esetekben, amikor tudja, hogy ezen lépés következményeit következményeit közösségi segítséggel tudnák majd csak megfizetni. Válasz? A válaszomat csak elismételni tudom, nincs kapcsolat a kettő között, hogyha van, akkor egyszerűen nem vagyok hajlandó jóvá hagyni egy olyan állami támogatást, amely egy vállalat áthelyezésből származó befektetéshez kapcsolódik. De már mondtam, nem ez volt a helyzet, kiegészítő kérdés. Egyértelmű, hogy amikor döntést hoznak arról, hogy áthelyezzék a vállalatot egyik helyről a másikra, sokan elveszítik a munkájukat. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, amikor döntést hoz azzal kapcsolatban, jóvá hagyja az állami támogatást. Ennek tudatában kell lennie amikor egy gyártóegységet áthelyeznek. Nem lehet csupán azt mondani, hogy nincsen kapcsolat a kettő között, de igenis van, nagyon világos ez. Ha van állami támogatás egy vállalat felállításához X helyen, akkor ez azt fogja okozni, hogy a vállalatok arra a helyre fogják áthelyezni a termelésüket, és a másik helyen pedig megszűnnek munkahelyek. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A kérdésem tehát, az, hogy amikor állami támogatást jóvá hagy, akkor figyelembe veszi-e, hogy az európai globalizációs alapot kell-e majd felhasználni, hogy enyhítsék a károkat olyan esetekben, amikor az emberek elveszítették a munkájukat. Válasz. Általánosságban nem zéró összegű játékról van szó. Az új befektetés új vagyont, új termelést, új munkahelyeket hoz létre. Nem feltétlenül van az, hogy egy új befektetés, a termelés, a munkahelyek, a vagyon eltörlését jelenti, megszűnését más helyeken. Ami azonban vitatható, az az, hogy például a Dell esetében a Dell, az írországi Dell, illetve a lengyel Dell a lengyel beruházás az írországi beruházás megszüntének következménye. Én akkor, amikor ez történt, nem voltam versenyügyi biztos, akkor az volt a benyomásom, hogy a beruházás nem kapcsolódott a másik helyen a beruházás megszűnéséhez. Elnök, köszönöm szépen, akkor az utolsó forduló következik, Hübner asszony a néppárt részéről. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, az eddigi hozzászólásából a professzionalizmus sugárzik, és optimizmusa. Ebből egyértelművé válik, hogy egy olyan feladatot örökölt, ahol az állami támogatás hatalmas terhet jelent, ugye pénzügyi intézményekre gondolok. Erre a kérdésre már reagált, teherez azonban a valós, a, a gazdaság számára is, illetve a vállalkozások számára is. Szeretném, hogyha részletesebben kitérne arra, hogy hogyan kíván megbirkózni ezzel a kihívással, különösen a, a, az ipar, illetve a vállalkozások területén, tehát a valós gazdaságra gondolok, illetve a nemrégiben hozott döntéseket mennyiben tartják legálisnak, itt a tagállamok döntéseire gondolok, illetve az exit stratégia kapcsán az állami támogatások terén mit tehet annak érdekében, hogy a tagállamok és a bizottság megfelelő egyensúlyt alakítson ki a stabilitási és növekedési paktum követelményei között, hiszen szükség van a növege, növekedésre, a munkahelyek teremtésére. Muchas gracias, señora diputada. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Ön azt említette, hogy hihetetlenül nagy volumenű állami támogatásról van szó, hogyha jó adataim vannak, és leszámítjuk azt az állami támogatást, amit a válság alatt folyosítottak, az átmeneti szabályok keretében, tehát hogyha leszámítjuk ezt az állami támogatást, akkor a normális állami támogatás az EU GDP-nek 0,5%-a sokkal kevesebb, mint a múlt évtized elején, tehát 10 évvel ezelőtt sokkal kevesebb ez. Csak a válság miatt emelkedett ez az arány. A kérdés csupán az, hogyan kerülünk ki ebből az átmeneti norma rendszerből, hogyha válság végére érünk. Tehát mikor kerül elő sor, hogyan? Monetáris ösztönzéssel, vagy hogyan? Azt gondolom, hogy most kell a válság utáni stratégiát megbeszélnünk, arról beszélni, hogy hogyan lehet ezeket az átmeneti intézkedéseket kivonni a forgalomból de még nem tudjuk eldönteni azt, hogy erre mikor lesz szükség, hiszen még nem volt el a válság. Jobb a helyzet, mint egy éve. De nem, tragikus a helyzet. Vannak olyan tagállamok, ahol fellendülés tapasztalható. Az ön hazája például az egyik ilyen pozitív példa, de még mindig van a kockázatok, nagyon magas a bizonytalansági foka. Ha jól működnek a dolgok, akkor az előrejelzések szerint a nem pénzügyi gazdaság esetében az átmeneti kereteket 2010 év végén kivonhatjuk a forgalomból, egyéb esetekben pedig ECOFIN tárgyalásokat kezdtünk arról, hogy mikor lesz erre szükség. Döntés még nem született, és az múlt év végén azt az álláspont született, hogy óvatosan kell fellépnünk, még nem szabad jelenleg döntenünk erről. Nos, hogyha vége lesz ennek az átmeneti időszaknak, akkor a válság előtt kezdeményezett gyakorlatot elemezni kell, illetve hát mindenképpen meg kell nézni, hogy milyen előnyei és költségei vannak ennek a kérdésnek. Kiegészítő kérdés? Egyetlen dolgot szeretnék megjegyezni, a GDP 0,5%-a, ez természetesen nagyon alacsony. Vannak azonban olyan tagállamok, ahol, ahol az állami támogatás nulla, és van onnak olyanok, ahol ez sokkal magasabb. will be. Válasz, egyetértek bármilyen helyzetben is legyenek az országok, tehát az egyenlőtlenség az egyértelmű, de akár kicsi, akár nagy, akár új, akár régi tagállamról van szó, az állami támogatási szabályozásnak meg kell, hogy feleljenek. Um, uh, next, it's Mrs. Dati. Ezzel betartottuk az öt perces idő keretet, most Dati asszony következik. Merci, Madame le Président, euh, Monsieur le Commissaire désigné. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos jelölt úr! A jelenlegi válság szükségesít teszi, hogy átvizsgáljuk a jogszabályainkat, megnézzük, hogy helyese hozzáállásunk a versenypolitikához. Néhány példát szeretnék most ismertetni. Van egy közismert példa, a többiek talán nem annyira. 2009 végén egy autóipari döntés született, és ennek hatása lesz a vállalkozásokra. Az emberek ezután majd nem adhatják el szabadon vállalkozásaikat, és ez mindenképpen behatárolja jogaikat. Ezt nem kéne talán megváltoztatnunk, hiszen válságot élünk. 350 ezer kis és középvállalkozás működik az autógyártásban. Ami a széndiokszidra, kibocsátott széndiokszidra vonatkozó autók, adókat illeti, ezeket is előbb-utóbb be kéne vezetni, és hát a kopenhagai csúcs sem volt túl nagy siker. A határokon önöknek milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban, hiszen Európának meg kell védenie a tisztességtelen versenytől cégeit, vannak olyan országok ugyanis, ahol nincsenek ilyen komoly elvárások. Válasz. ami a személygépkocsi ipart illeti, illetve hogy itt különféle kategorikus kivételek vannak. Nos, ez egy nagyon hosszú tárgyalási folyamat, nem egyszerű a kérdés. A bizottság részt, konzultációt folytatott, és egy nyilatkozatot fogalmaztunk meg. Reméljük, hogy az új jogszabályokat konzultáció lezártával, talán már május előtt be lehet léptetni, illetve meg lehet hozni. Ami a jelenlegi rendelet tervezetet illeti, megtartjuk ezeket a kategóriákra vonatkozó mentesítéseket, kivételeket a javítás esetén, illetve az alkatrészek esetében. Az a javaslat született meg, vagy fogalmazódott meg, hogy az ilyen kategórikus kivételek esetében, vagy mentesítések esetében be kell vonni a beszállítókat is. Egyébként bizonyos kérdésekkel nem is igazán foglalkoztunk, illetve nem merültek fel, hiszen nem lehet egy kategóriáként, kezel, kategóriaként kezelni az összes személyi gépkocsit. Úgyhogy próbálok differenciálni a konzultáció nyitott módszerén keresztül. Ami a széndiokszidra vonatkozó adókot illeti, nos, ezt nem venném egy kalap alá az előzővel, Lamberts úr és Gigold úr által feltett kérdésekhez kapcsolódik ez inkább. Szerintem nem kéne ebbe a kérdésbe most mélyedni, hiszen Kopenhága lezártával előbb-utóbb egy megalapodás születik erről. Meg kell találni a szükséges eszközöket, hogyha ezeket nem valósítjuk meg, nem fogalmazzuk meg, akkor mindenki vesztese lesz ennek a környezet, a kereskedelem, illetve az ipar. Nagyon rövid kiegészítő kérdés. Legutóbbi felvetésével kapcsolatban. Valóban, meg kell vizsgálni ezt a kérdést, de nem lehet a környezetvédelmet a munkahelyek árán folytatni, úgyhogy mindenképpen mindenkire vonatkoztatni kell a szabályokat. Az embereknek tudni kell, hogy hogyan is nyol szól erről a versenypolitika, különben mindenki félti majd a munkahelyét. Válasz. folytatnunk kell ennek a kérdésnek az előkészítését, és Európa azt gondolom, hogy elég jó helyen áll. Közel állunk ahhoz, hogy a elkövetkezendő hónapokban megállapodás szülesse. Ez a legtöbb problémát megoldja Dáti asszony. Hogyha kompetitív egy vállalkozás, akkor ott alacsonyak a alacsony, vagy kedvező áru a munkaerő is, de hát a lényeg természetesen az, hogy megállapodás szülésen, szülessen. Kopenhága megmutatta, hogy ez mennyire ne, problematikus, de hogyha az Európai Unió nem próbál főszerepet játszani abban, hogy ez a megállapodás megszülessen, akkor, akkor nem jutunk előre. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Következő hozzászóló Káza úr. Good evening, Commissioner Designate. Jó estét kívánok, biztos jelölt úr. Ha nem bánja, akkor az állami támogatásokról szeretnék kérdezni. Főként most ebben a időszakban a verseny jobban torzulhat, mivel a vállalkozásoknak állami támogatásokat adnak. A kérdésem az, hogy ön elégedette a szakpolitikák megvalósításával. Ön bármit másképp tette volna, hogyha ön dönthetne erről most. Emlékszem, amikor beszéltünk a Málta, illetve Szlovákia eurozónához való csatlakozásáról, én voltam a jelentéstevő, azt mondja el, hogy a protekcionizmus a belső piac illetve akkor azt mondta, hogy a protekcionizmus torzítja a belső piacot. Hisz -e ebben még mindig? Válasz. Igen, Káza úr, még mindig hiszek ebben. Az állami támogatások jók és rosszak is. Nyilván muszáj a az állami forrásokat, a közforrásokat felhasználni arra, hogy a piaci kudarcokat kiigazítsuk, vagy bátorítsunk olyan szakpolitikákat, amelyeket a rendes piaci mechanizmuson keresztül nem lehet biztosítani, illetve a nagyon tisztességtelen megosztás miatt alakulnak ki ilyen jellegű tevékenységeknél. Politikailag persze vitathatjuk, hogy milyennek a szintje, hol vannak a korlátok, mi hatékonyabb. Ez egy valódi vita, rendkívül fontos, de az a tény, hogy a közforrásokat jó célokra kell felhasználni, ez szilárd meggyőződésem. Ugyanakkor viszont jól tudom, hogy nem mindig használjuk fel bölcsen a közfinanszírozást. Az állami támogatásokkal tehát egy bizonyos kereten belül kell foglalkozni, és azt gondolom, hogy ezt a keretet javítani kell. Javítottuk már az elmúlt évek során ezt a keretet a válság előtt, most viszont a válság következményeivel kell foglalkoznunk. Azt vitatjuk, hogy hogyan lehet a kivételes keretrendszert fokozatosan kivonni a forgalomból, a válság után pedig a kiigazítást folytatni fogjuk. Elfogadtunk 2005-ben egy cselekvési tervet az állami támogatásokról, egy kifinomultabb gazdasági megközelítésről. Saját tapasztalatainkból is tanulnunk kell, de úgy gondolom, hogy mindig figyelembe kell venni azt, hogy a közfinanszírozás helyes felhasználását az egyes közfinanszírozás rossz felhasználása fényében kell néznünk. A gazdasági szereplők, illetve a kormányok magatartását megvizsgálni, hogy hogyan használják fel ezt az állami pénzt. Belső piacra van szükség és kohézióra. Ezért az állami támogatásoknál, amikor általános tömbre vonatkozó mentességek vannak, mindezeket az elemeket figyelembe vesszük. Kiegészítő kérdés. Egyetértek, hogy torzulás valósul meg a belső piacon, illetve a verseny tekintetében is. Azt is gondolom, hogy arra lenne szükség, amit önt, amit ön úgy nevezett, hogy megvalósítható, időben megvalósítható kilépési stratégia. Tehát azon, arról kell döntenünk, hogy mikor valósítsuk meg ezt a kilépési stratégiát. Volt egy korábbi kérdés arra vonatkozóan, hogy hogyan fogjuk ezt elvégezni, de ön azt mondta, hogy még túl korai dönteni arról, hogy ezt a stratégiát mikor valósítsuk meg. Én szerintem ez meglehetősen sürgető lenne, hogy egy konkrét ütemtervről döntsenek, és arról, hogy mikor valósuljon meg ez a kilépési stratégia. Válasz? Ha figyelemmel elolvassa írott szavaimat, akkor a választ is megtalálja. A pénzügyi ágazatban az állami támogatásoknál nem említettem időpontot, de a gazdaságnak a nem pénzügyi részénél már megemlítettem ezt a dátumot, 2010. december. Nagyon remélem, hogy 2010. decemberében azt mondhatom, hogy vége az egésznek, mert a válság elmúlt, megszűnt. Thank you. Köszönöm, hogy az elnök, most pedig akkor Ferber úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Almunia biztos úr. Ma már beszéltünk az Európai Parlamenttel való együttműködésről. tati, Dati asszonyal egyetértek. Ugye reformok vannak folyamatban. Szeretnék egy-két szót hallani azokról a reformokról, amelyek az öntárcáját is érintik hogyan fog együttműködni a parlamenttel ezekben a kérdésekben. En ese punto... Ezzel kapcsolatban azt, azt gondolom, hogy eh, nyitott ajtókat dönget, vagy nyitott kapukat dönget az elmúlt öt évben, öt év és nem tudom hány hónapban, mióta biztos vagyok, a bizottság tagja, foglalkozom ezzel. Amikor a szakbizottság, illetve nem is csak annyiszor jöttem el a szakbizottságba, ahányszor kérték, hanem többször is, a koordinátorokkal is tárgyaltunk, természetesen eszmecserét folytattunk, egy, leültünk a koordinátorokkal, nagyon jó volt a kapcsolatom az előző szakbizottsági elnökkel, illetve a jelenlegi szakbizottsági elnökkel, Bolz asszonyal is ami az eszmecserét illeti, mindig nyitott vagyok. És természetesen a parlamentet is be kell vonni valamilyen módon az általam hozott döntésekbe. Én mindenképpen ezt, a, ezt támogatnám. Ami a rendes jogalkodást illeti, nagyon örülök annak, hogy ez így alakult. Nem tudjuk, hogy a jövőben hogyan alakult majd a kollektív kárenyhítés kérdése, de a versenyjog kérdésében nagyon sok olyan, nagyon sok olyan döntés van, amelyet a bizottság egyedül hoz meg, ezről, ezekről majd beszámolok önöknek. Itt van például a mm, gépjárműiparban a kategória alapot mentes, mentesülés vagy kivételek kérdése. Tehát a konkrét kérdésekben, a versenyjog konkrét alkalmazási kérdéseiben, miután ezek bizalmi kérdés, miután ezek olyan kérdések, amelyekre bizonyos titkosság vonatkozik, csak utólag tudok valamilyen módon ezekről beszámolni, hiszen a bizottság dönt. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt van közöttünk, és annak is nagyon örülöm, örülök, hogy a továbbiakban is együtt kíván működni majd velünk. A bizottság meghozza saját jogszabályait, és meg is valósítja azokat. Ne, semmi nem kötelezi arra, hogy bárkivel is konzultáljon. A kérdésem tehát a következő. Ugye tudjuk, hogy hogy milyen helyzet alakult ki az előző biztosokkal, senki nem működött együtt jobban, velünk, és talán ön is annyira segítőkész lesz, mint Cruz asszony. Pongarme el nivel más alto de Természetesen megemlíthetik, hogy milyen magas szinten dolgoztak elődeim, én megpróbálok még náluk is jobban dolgozni. Elnök asszony, köszönöm szépen. A szociáldemokraták nevében Ferreira asszonynak adom meg a szót. Bem-vindo, senhor comissário uh, ainda também. Köszönöm szépen, biztos úr. Üdvözlöm Önt itt. Tapasztalata, illetve hatáskörei, illetékességi körei nagyon nagy elvárásokat támasztanak önnel szemben. Először is ön azt mondta, hogy azokkal az eszközökkel fog dolgozni, amelyek rendelkezésre állnak, annak érdekében, hogy a vállalkozások hitelekhez juthassanak. Ez az egyik alapvető tényezője a versenynek, ugyanis a hitelekhez való jutás korlátai főként a KKV-ket érintik. Aztán pedig, amikor ebből a rendkívüli helyzetből végül kilépünk, egy olyan piacunk lesz, ahol aránytalanok lesznek a támogatások elérkezette az időpont arra, hogy ágazati elemzéseket, ágazati vizsgálatokat készítsenek, amely ezeket már kértük egyébként itt a parlamentben. Talán az egyik vizsgálat például az élelmiszer termékek elosztását is vizsgálhatnák, ott egyébként a helyi verseny nagyon erőteljes. Ami a hitelhez való jutást illeti, hangzik a válasz, alaptéma nagyon nehéz is egyébként. Hogyan lehet hozzájárulni ahhoz, hogy eljusson a hitel a vállalatokhoz, főként pedig a kis és középvállalatokhoz, amelyek a tőkepiachoz nem férhetnek hozzá olyan könnyen. Hogyan kezeljük ezt a versenypolitika szempontjából? Nyilvánvalóan a pénzintézetek szerkezet átalakításával, elkerülve, hogy a rossz teljesítők, a rossz gazdálkodók hatalmas összegű állami támogatásokat kapjanak azért, hogy ott maradjanak a piacon, és hátrányosan befolyásolják a pénzügyi rendszer, a bankrendszer fennmaradó részét. Tehát anélkül, hogy szerkezet átalakítás megvalósulna, a konszolidáció a pénzügyi intézetek esetében nem lesznek hitelek, ugyanis a rossz bankok nem adnak hiteleket. Nem adhatnak hiteleket. Lehető leghamarabb konszolidálnunk kell a pénzintézetek mérlegét, és ez nem csupán a versenypolitika táskörébe tartozik, Itt ugyanis az állami támogatásoknak, illetve a szerkezetátalakításnak kulcs szerepe van. Ez egy nagyon erőteljes eszköz az előző mandátumban több ágazati példa is volt, kettőt említenék, ami nagyon sikeres volt egyébként, az energiaágazat, illetve a gyógyszeripari ágazattal foglalkozó vizsgálatunk. Ön említett egy olyan ágazatot, ahol nagyon komoly problémák vannak, de azt kell megnéznünk, hogy ezek európai szinten, illetve nemzeti versenyhatósági szinten érvényesebbek. Egyébként ezekkel a hatóságokkal nagyon jó a kapcsolatunk. Csak egy rövid kiegészítő kérdésem lenne. Ön nagyon sok ambíciót említett, mit gondol, milyen csapattal fog együtt dolgozni, erőteljes csapat lesz-e emberi erőforrás, illetve pénz erőforrási szempontból, vajon több forrásra van-e szüksége, vagy pedig ez még eh, mindig egy problémát jelent? Hát ez még a jövőbeli versenyügyi főigazgató hatáskörébe tartozik majd, biztos szívesen válaszolnak erre a kérdésre. Én azt hiszem, hogy kitűnő lesz az együttműködés a kollégákkal, illetve a nemzeti versenyügyi hatóságokkal. 2004 óta egyébként már erősítjük cselekvési képességünket, ugyanazokat a prioritásokat vesszük figyelembe, de most az első alkalommal, hogy idejövök önök elé, nem mondhatom azt, még mielőtt beiktattak volna, hogy nem lesz szükségem több forrásra. De rendelkezésre álló forrásokból kell gazdálkodni nyilván, de ha jövőben, gondolom egyébként önök azt várják, hogy azt tegyem, amit tenni kívánok, a versenyügyi főigazgatóságon dolgozó ezer ember segítségével, ha ezt nem lehet megtenni, akkor ne izguljanak, visszajövök, és ezt elmondom önöknek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most Rakkai úr következik. Das Thema Strafen bei Wettbewerbsverstößen, insbesondere bei Kartell. Biztos úr, a versenyjog megsértésére vonatkozó büntetésekre szeretnék rákérdezni, hogy a kartelekről van szó, már több kolléga megemlítette ezt a kérdést. Talán Almunia úr egy más nézőpontból közelíthetné meg ezt a kérdést. El tudnám mondani nagyon egyértelműen, hogy a kartelszabályok megsértését megsértésével kapcsolatban föl kell venni a harcot. Tisztán látjuk, hogy nem lehet minden nyilvánosságra hozni, mégis azonban az átláthatóság forog kockán. Hasznos lenne a parlamenttel eszmecserét folytatni a kritériumokat illetően a versenytörvény területén, hiszen a bizottság elveszített felvette az ügyét a bíróság előtt, mert nem volt, nem volt megfelelően alátámasztva ez az ügyet, tehát azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha a parlamenter eszmecserét folytatnának. Természetesen normális dolog a szankciókról eszmecserét folytatni. Erre mindig nyitott leszek. A szankciók fontos részét képezik a versenypolitika alkalmazásának. Vannak azonban ismert kritériumok. 2006-ban orientációkat fogalmaztunk meg a szankciókkal kapcsolatban, büntetésekkel kapcsolatban. És az ezzel kapcsolatos rendelet rendszer ha jól emlékszem, az 1 per 2003-as a jogalapja a kiszabott szankcióknak. Utalt a bíróság ítéleteire. Most ezeket az ítéleket természetesen tiszteletben tartom. De talán jó lenne itt egy példa. Tehát a 2006-os döntés óta volt-e olyan szankció, vagy olyan büntetést, amit a bíróság hatására meg kellett változtatni. Szám, a tudomásom szerint ilyen eset nem volt. Tehát a bíróság hatására egyetlen büntetést sem kellett megváltoztatni, vagy mérsékelni. Darüber kann man natürlich diskutieren, ob in der 1-2006... Kiegészítő kérdés. Azt hiszem lehetne vitázni arról, hogy a 126-os cikkben benne vannak-e az általam említett dolgok, avagy nem. Igen, vannak benne kritériumok, általános kritériumok, azonban a büntetések konkrét szintjére vonatkozó kritériumok még mindig az adott biztoshoz tartoznak. De tisztázzuk a kérdést. El tudja képzelni azt, hogy a szankciók amelyek esetleg munkahelyeket érintenek. Ezekben az esetben ö, szociális záradékokat is be lehetne venni, ezeket is meg lehetne vitatni. Tehát kérdésem az, hogy a szociális kritériumot megfelelően be lehet-e venni a kritériumok közé? Sinceramente, creo que están Őszintén szóval azt gondolom, hogy a 2006-ban elfogadott orientáció ban ez, ból ez világosan kiderül. Ebben az olvasható, hogy a szankciót a kár alapján kell kiszabni, tehát a verseny jog nem betartása által okozott károk, károk határozzák ezt meg, illetve a kár súlyossága is, tehát nem csak a kár nagysága, hanem súlyossága is ilyen kritérium, vagy kiindulási alap, illetve az is olvasható itt, hogy az is fontos szempont, hogy milyen időszakban, milyen hosszú időszakon át alkalmazták ezen versenypolitikát nem betartó intézkedéseket, lépéseket, gyakorlatokat. Hogyha egy vállalatra, hogy egy vállalatot szankcionálnak, és ez a vállalat megfelelő érvekkel alá tudja támasztani, hogy nincs módjában fizetni, akkor lehetőség van arra, hogy valahogy meg lehessen oldani ezt a problémát. Van az ability to pay kritérium, erről már, erre már volt példa. Erről is rendelkezik egyébként ez az iránymutatási orientációs döntés, de természetesen megfelelően alá kell támasztania a vállalkozásnak, hogy fizetésképtelen. Tehát nem az a az viszont elfogadhatatlan, hogy a vállalkozás nem valósat állít annak érdekében, hogy ne kelljen kifizetni a büntetést. Egy, hogyha egy vállalkozás veszélybe sodorja a munkahelyeket, pusztán azért, mert a versenyjogi politika, vagy a versenypolitikát nem tartotta be, nos ebben a kérdésben azt gondolom, hogy nem a versenypolitika az illetékes, hanem inkább a szociális kérdésekről van szó. Tehát olyan ö, esetekről van szó, amikor egy vállalkozás nem tartja be a versenyjogot. Nök, köszönöm szépen. Az utolsó kérdés feltevő következik. Tremosa úr következik. Már másodszor fordul, fordul elő, hogy Ramon teszed fel az utolsó kérdést. Buenas tardes, señora Almunia. Jó napot kívánok, Almunia úr. Remélem, hogy ön, mint biztos, a jó borokhoz hasonlóan idővel szintén egyre érettebbé válik. Spanyolországnak nagyon sok nyitott dossziéja van a versenyügyi hatóságokkal, azt hiszem, hogy körülbelül 400 nyitott dossziéről, nyitott ügyről beszélhetünk, illegális támogatások oká, okából. Ez nagyon különböző ágazatokat érint egyébként. Spanyolországban vannak nagyon sok ö, olyan eszköze van, ami például az E-terv, a gazdaság élénkítési terv, fellendítési terv, különböző irányelvek születtek az Európai Unión belül, mint például a szolgáltatási irányelv, és itt a versenyképesség, illetve a termelékenység hiányát kívánják ezzel megoldani. Ön versenyügyi biztosként talán tudja, hogy hogyan kell fellépnie a spanyol állammal szemben, ha arra szükség van. Válasz, köszönöm szépen a jó borok nyilván idővel egyre jobbak lesznek. Én a szülőföldem Rioja boraira utalok, de akár az ön szülőföldjére is utalhatnék. A spanyol, görög, ír, lett állami támogatások esetében ugyanaz az eljárásom, versenyügyi biztos vagyok, úgyhogy egyszerűen az egyetlen lehetőségem, hogy a szerződéseket védjem, az európai szabályokat védjem, a parlament és a tanács határozatait végrehajtassam, a bizottság politikáját folytassam. Én amikor biztosként kezdtem dolgozni, a luxemburgi bíróságnak is ezt az ígéretet tettem, önöknek is ezt tudom ígérni. Kiegészítő kérdés. Egy konkrét példát említenék, erről kérdeztem. A Barceno- barcelonai repülőtér 23 országgal nem tud járatokat üzemeltetni, ugyanis a spanyol állam kötött egy megállapodást, amely alapján csak a madridi repülőtéren közlekedhetnek ezek a járatok. Ön a szabad verseny ezen torzítása ellen milyen lépéseket tervez? Válasz, ahogyan tudja ön is, az új bizottságban az állami támogatások a közlekedési ágazatban a versenyügyi biztos hatás körébe tartoznak, úgyhogy teljesen mindegy, hogy hol valósítják meg ezt a az állami támogatást, ami szabálytalan a 101-es vagy 112-es cikknek megfelelően, én el fogok járni. Egy írásbeli kérdésem is volt egyébként, pontosan ezzel a témával kapcsolatban teszi hozzá a képviselő. Elnök, nagyon szépen köszönöm. és pont akkor foglalkoztunk ezzel a témával, amikor már nem volt itt a közlekedési bizottság képviselője, úgyhogy el nem mondják nekik. Most akkor 5 percet kap a biztos jelölt úr, hogy összefoglalóját megtartsa, és feljegyeztem az egyessel kapcsolatban, hogy Ferber úr azt ígérte, illetve azt ígérte Ferber úrnak, hogy jobb lesz, mint a legjobbak, azt hiszem egyébként, ez ugyanaz, mintha valaki a number van akar lenni, legalábbis nagy irányvonalakban. Supuesto. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ön által felolvasott három pontban, és egyet, amit megkaptam a titkárságtól, teljesen egyetértek önnel nem tudom, hogy azt kívánják-e tőle, mint biztos jelöltől, hogy ezt itt nyilvánosság előtt aláírjam, vagy elég az, hogy kijelentem, szintén nyilvánosság előtt, hogy ezzel egyetértek, tehát az információ, az önök tájékoztatásával kapcsolatban azzal is egyetértek, hogy hogy a tárcak közi folyamatokba bevonom a szakbizottságot, illetve a harmadik, a harmadik paragrafusra is egyetértek, így gyorsan aláírtam, át is adom önnek. Köszönöm szépen mindenkinek köszönetet mondhatok. Nem azért, hogy aláírhattam egy papírt, hanem megköszönöm a kérdéseket, az eszmecserét. Ahogy korábban is elmondtam, remélem, hogy ez gyakorlattá válik, tehát hogy elmélyült eszmecserére kerül sor majd közöttünk szakpolitikai kérdésekben hiszen azt hiszem, hogy a versenypolitika rendkívül fontos az Európai Unió működése, gazdaságának működése szempontjából. És már a kezdetek kezdetén is elmondtam, hogy ez egy nem egy olyan politikai feladat, amely személyes közeledés, vagy személyes érzelmek táplálnak, nem? E, nagyon komoly feladat ez, amit én kaptam. Sok tagállamot nehéz helyzetben ért e, az idei év. A nehéz, minket aggasztó kérdések nem tűnnek el maguktól. Európának nagyon komoly kihívásai vannak az elkövetkezendő években. Miután a G20 legutóbbi hónapokban tartott csúcstalálkozóinak jó részén részt vettem, tudom, hogy nagyban alakíthatjuk azt, hogy a 21. század elején milyen társadalom, milyen világ alakul ki, ezt innen az Európai Unióból is alakíthatjuk. Tudjuk, hogy milyen fontos feladatok állnak előttünk, hogy a bizottságnak, a parlamentnek milyen komoly kihívásai vannak, és a Lisszaboni szerződés nagyban megerősítette a parlament lehetőségeit. A tanácsnak is komoly kihívásai vannak, ők is ugyanaz az európai elvű lendület vezére, mint minket és a bizottságot, és, bizot, és biztos vagyok benne, hogy nem csak a Lisszaboni szerződés betűje szerint erősül, erősödik meg Európa, hanem a valóságban is. Köszönöm szépen! Uh, thank you very Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm biztos úr. Köszönöm a szakbizottságnak is, és még időben sikerült is befejeznünk. Emlékeztetnék arra, hogy az értékelő meghallgatás ma este 8-kor lesz, az 1G3-as teremben. Ma este 8 órakor. Én is nagyon fáradt vagyok egyébként. Szóval.